Eh, dagens utskottsmöte. Jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök a mai ülésünkön. Tisztelettel üdvözlöm a tanács és a bizottság képviselőit is, és eh, minden tisztviselőt, illetve a nyilvánosság eh, közönség soraiban helyet foglaló hallgatóságot is. és külön szeretném üdvözölni a svéd parlament a Riksdag képviselőit is, akik az esélyegyenlőséggel foglalkoznak, és azért jöttek, hogy meghallgassák, hogy mivel foglalkozunk mi itt Európában. Üdvözlöm Önöket! Vannak más ö, svédországi ö, látogatóink is, Ridaholm régióból, ö, őket is ö, üdvözlöm, hallgassák meg az ülésünket. Ö, Napi rendünk első pontja rend elfogadása, de mindenek előtt egy kiegészítési javaslatom lenne a rendhez. Méghozzá egy vitát tartanánk a bizottságnak felteendő szóbeli kérdésről, a szóbeli kérdés pedig a nőjogi kárta nyomon követésével kapcsolatos. Ezt szeretném 13A-ként felvenni a napirendre. Bauer asszonynak adom meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tekintettel arra, hogy holnap a napirend szerint eszmecserét folytatunk Vivian Redding asszonynal, az a véleményem, hogy utána úgyis koordinátori ülést tartunk, hogy a koordinátori ülésen döntsük el, hogy mi legyen a további sorsa a Women's Charternak. Nyilvánvalóan különböző információkkal rendelkezünk, és én nem szeretném, nem szeretném hogyha eldöntenénk most valamit, ami, amiről esetleg holnap más lesz a véleményünk. Úgyhogy én arra kérem Önt, hogy ezt eh, ne tegyük a napirendre, és az a javaslatom, hogy ez ne legyen a napirenden, hanem a koordinátori ülésen döntsük el, hogy mi legyen ennek a további sorsa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony. Um, Uh, Köszönöm. Úgy gondolom, hogy Bauer asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy mindezt a koordinátorok holnapi ülésén kellene megvitatnunk, hogy, hogy Reddinger is megvitassuk -e ezt a kérdést, Redding biztos asszonya. De jó lenne, hogyha mások véleményét is hallhatnánk ebben a kérdésben, hogy a koordinátorok ülésén mindezekre a nézőpontokra tekintettel tudjunk lenni. Köszönöm szépen, Tomszen asszony. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megbeszéljük a nőjogi kártát ebben a szakbizottságban a bizottság képviselőjével, Reding asszonynal amikor Barozó úr újraválasztásáért kampányolt, megkérdeztük tőle, hogy nőjogi kártát fog-e javasolni, és azt mondta, hogy igen, még hozzá a bizottság nevében egy ilyen javaslat fog készülni. Nem voltunk elégedettek ezzel a kárta javaslattal, mert csak a bizottságról, és nem az összes EU intézményről szólt volna, és nem olyan formátumú volt, mint amilyen mi szerettünk volna. Eh, ezért eh, hangsúlyozzuk, hogy fontos a vita a nőjogi kártáról. Köszönöm. Parvadova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem akarom megismételni, ami már elhangzott, de kötelezettségvállalás történt a bizottság három biztosa, illetve a bizottság elnöke részéről, és ez a kötelezettségvállalás egészen másra vonatkozott, mint az, amit itt látunk, úgyhogy mindenképpen vitát kell róla folytatni, és a bizottság munkaprogramjában sem látunk semmit a nemi alapon történő erőszakról, úgy gondolom, hogy ez a mi szakbizottságunk egyértelműen nyomás került gyakoroljon, hogy megkapjuk a minket kielégítő választ. Köszönöm szépen, Párvánova asszony. Janakunatis asszony, tessék. Yes, um, yes, it's a very important issue. Igen, ez a kárta nagyon fontos kérdés képviselt, és aggódok amiatt, hogy még azelőtt vitatunk meg valamit, mielőtt meghallgatnánk Reding biztos asszony véleményét ezzel kapcsolatban. Tehát jobb lenne, hogyha megvárnánk a holnapi találkozónkat, meglátjuk milyen irányba indul ez a kérdés, és akkor aztán valóban a tényekről vitázhatnánk, és akkor eldönthetjük, hogy mit teszünk. Tehát én azt javaslom, hogy várjuk meg, és nézzük meg, hogy Reding biztos asszony mit szól ehhez. Kösz. Köszönöm, Figuredo asszony a szó. E eu estou de acordo com o que disseram. Köszönöm szépen, egyet értek azzal, amit a kollégáim elmondtak. Először is tisztáznunk kell ezt a kérdést. És hát megígértek nekünk egy eszmecserét, és erre az eszmecserére még nem került sor. És most meg kell vizsgálnunk hogy mit is akarunk tenni. Holnap ugye Redding biztos asszony eljön körünkbe, és bizonyára fogunk erről a témáról is vele eszmét cserélni, de természetesen itt a bizottságon belül is álláspontot kell kialakítanunk ezzel kapcsolatban. És a konferencia, illetve amit az elnök asszony mondott, tehát hogy még egy plusz napirendi pontot eh, tegyünk fel a napirendre, úgy gondolom, hogy ez helyén való vagy a biztos asszonyon folytatott eszmecserét követően, vagy előtte meg kell vitatnunk ezt a pontot valamikor, mindenképpen egymás között is eszmecserét kell folytatnunk erről a kérdésről, és beszélnünk kell arról, hogy a jövőben hogyan kívánunk eljárni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Zaborszka asszony kapja meg a szót. Köszönöm, pani predsednička. Ja by som chcela podčiarknúť, že pani Köszönöm szépen, szeretném hangsúlyozni azt, hogy Bauer asszony egyáltalán nem akarta megkérdőjelezni, hogy egyáltalán a szakbizottságon belül vitassuk-e meg a nőjogi kártát. Bauer asszony csupán az időzítésről beszélt. Arról beszélt, hogy mikor kellene ezt a napirendi pontot feltennünk a napirendre, hova kellene ezt besorolnunk. Én úgy vélem, hogy a napirend ebben a formájában, tehát hogy holnap eszmecserét folytatunk Redding biztos asszony, és aztán a koordinátorok ülésére sor kerül, akkor úgy gondolom ebből logikusan következik, hogy először a koordinátorok, tehát a politikai frakciók képviselői cseréljenek eszmét a nőjogi kárter, hiszen még csak a parlamenti ciklus elején járunk, és nem fogunk időt veszíteni azzal, hogyha a jövő havi ülésünkön vitatjuk ezt meg. Köszönöm szépen, Zaborszka asszony. Most pedig Bauer asszony kapja meg még egyszer a szót. Uh I have nothing, nothing to add. I just nem szeretnék, want uh, to stress that I... Nem szeretnék hozzátenni semmit, csak szeretném hangsúlyozni, hogy nem ellenzem az eszmecserét ezzel a kérdéssel kapcsolatban, csak az időzítést ö, szerettem volna megvitatni. Ez az, ami engem zavart, ez az időzítés, hiszen biztos vagyok abban, hogy semmi oka nincs annak, hogy, hogy elsiessük a dolgot. Először is hallgassuk meg, hogy Reding biztos asszony mit mond ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Moreno asszony kapja meg a Prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértek Bauer asszony második hozzászólásával, hogyha meghallgatjuk egymást, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy mindenki egyetért, hogy fontos ez a kérdés, hogy minnyáján szeretnénk gondolkodni erről a kérdésről. Nem szabad azonban a hatékonyságot összekeverni a dolgok elsietésével. Ugye Reding asszony meghallgatása fontos. Mindenek előtt őt kell meghallgatnunk, utána ö, tudunk majd csak javaslatokat tenni, álláspontot elfoglalni, és ö, mélyrehatóan vitát folytatni. Ezért ö, ö, én üdvözlöm azt a bölcs ö, megoldási javaslatot, amit ö, Bauer asszony most ö, említett. Köszönöm. Tack för synpunkterna. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Most pedig emlékeztetnék ismét arra, hogy arról vitázunk, hogy a napi rendet kiegészítjük, kiegészítsük egy újabb ponttal. Tehát holnap vitassuk-e meg ezt a szóbeli kérdést a nőjogi kártára vonatkozóan, méghozzá hozzá a 9 és 10 óra között lezajló biztosi esmecserét követően. Tehát miután beszéltünk Redding biztos asszony, ahogy én látom, különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban, tehát hogy holnap napirendre kerüljön ez a pont, vagy sem. És még arra is szeretnék emlékeztetni, hogy ez egy szóbeli kérdés, egy és talán később állásfoglalási indítványt született ebből, de egyelőre csak egy szobali választ igénylő kérdésről beszélünk. És egész egyszerűen a bizottságot szeretnénk megkérdezni afelől, hogy hogyan kíván tovább lépni a nőjogi kárta kérdésében. Hogyha ilyen különbözőek a vélemények ezzel kapcsolatban, akkor azt javaslom, hogy szavazzunk. Tehát kerüljön-e holnap napi rendre ez a pont? Aki ezt támogatja, hogy 13. napirendi pontként vitassuk ezt meg, akkor kérem azok emeljék fel a kezüket most. Igen, holnap vitassuk meg ezt a kérdést. Ellene? tartózkodás, senki sem, akkor úgy döntöttünk, és a tizen úgy döntöttek, hogy, hogy a napirendre tűzzük, nyolcan ellenezték, Tehát napirendre kerül ez a pont. Holnap 13A pontként megvitatjuk a nőjogi kártát. Vannak egy további módosító javaslatok, Johnson asszony témáját, azaz a fenntartható gazdasági munkahelyteremtő potenciál kialakításáról szóló jelentést négyes pont alatt szeretnék megvitatni. Azaz az etnikai kisebbségi csoporthoz tartozó nők társadalmi integrációjával felcserélnénk. Rendben van ez. Igen, akkor ezzel el is fogadtuk a mai ülésünk napi rendjét. Következő pont, kettes napi rendi pont, illetve rátérünk azon a, a február 23 és április 7-i ülések jegyzőkönyvének elfogadására. Mindenki megkapta ezeket a jegyzőkönyveket, hogyha nincsen ellenvetés az ülés végéig, akkor ezek ö, elfogadásra kerülnek. És akkor rá is térnénk a négyes napi rendi pontra. És akkor a napi rend módosítását követően most a új fenntartató gazdaság munkahelyteremtő potenciáljának kialakítása a negyedik napi rendi pontunk. A koordinátorok tavaly november 30-án úgy döntöttek, hogy véleményt nyújtunk be a foglalkoztatási szakbizottságnak, hogy egy új fenntartató zöld gazdaságban támogassuk a, a foglalkoztatottságot, és akkor Tomzen asszony kapja meg a szót. Europa, og øh, vi vil se, at den økonomi, øh, som vi kommer til at leve med, og det arbejdsmarked, der vil ske, når vi kommer ud af krisen, vil være anderledes end det, vi så. Ja. Okay. Sajnos a tolmácsok nem kapják a fordítást. Mihelyt a válság lezárul, a gazdaság másként fog kinézni. Most nincs, nincs, igen, úgy látszik, nincs Dán tolmácsolás, hogy angolul folytatom. Tehát amikor a válság lezárul, akkor az európai gazdaság nem lesz már olyan, mint a válság előtt volt. az első egyenlőség intézkedések, a közszolgáltatások terén a nők érintettsége nagyon komoly, eh, a foglalkoztatottak 75%-a közszférában nő. Úgy gondolom, hogy meg kéne ragadnunk ezt az alkalmat. Alapvető fontosságú, hogy a gazdasági válságot kihasználjuk, és eh, felszámoljuk a nemileg szegregált munkaerőpiacokat, ugyanis a jövő gazdasága a zöld gazdaságon, az IT-n fog alapulni. Hogyha tovább elemezzük az energetikai és környezetvédelmi ágazatokat, azt látjuk, hogy 85%-át a munkahelyeknek férfiak kapják. Mindenképpen fel kell számolni ezt a szegregált munkaerőpiacot, fel kell készítenünk a nőket arra, hogy minden szinten megkapják az őket megillető pozíciókat az új gazdaságban, a zöld e, ágazatban, a zöld szektorban. Ez azt jelenti, hogy tovább kell képezni a nőket, műszaki ismeretekre van szükségük, és az európai szociális alapot is fel kell használni. Ismereteim szerint az Európai Szociális Alapnak a utóbbi ciklusban csak 10%-át költötték nők továbbképzésére, képzésére. Úgy gondolom, hogy erőfeszítést kell tennünk. Gondoskodnunk kell arról is, hogy a nők az új alacsony ö, szénkibocsátású ö, gazdasági ágazatokban is megtalálják a helyüket és annak érdekében, hogy a nők jogait az elhelyezkedésre biztosítsuk az új szektorokban is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tomszen asszony! Most megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik kérték. Cornelissen asszony! Köszönöm. Nagy örömmel olvastam ezt a jelentést, szerintem nagyon aktuális, nagyon fontos jelentésről, véleményről van szó, mert keményen dolgozunk az EU 2020-as stratégiáján, amely meghatározza a hangsúlyokat az európai foglalkoztatásban az elkövetkező évtizedre nézve életbevágó fontosságú, hogy a társadalmi nem dimenziója is bekerüljön. A foglalkoztatási szakbizottságnak is tagja vagyok, és ott most kezdünk foglalkozni a foglalkoztatási iránymutatásokkal, és a nemi dimenziót ott is hangsúlyozni kell. Szerintem nagyon jó input lesz ez a dokumentum. Öröltem, hogy Elizabeth Schröter asszony, zöld kolléganőm, aki előadó a foglalkoztatási szakbizottságban, és ő már évtizedek óta tagja, ha jól tudom, a nőjogi bizottságnak is. Ez azt mutatja, hogy milyen hasznos, hogyha mi magunkat is mainstreameljük, Szerintem a Thomson jelentés nagyon jól egészíti ki az oktatásra, az életen tartó képzésre mm, helyezett hangsúlyjal, hogy milyen fontos, hogy a nők helye is meglegyen a alacsony karbonkibocsátású gazdaságokban, vagy gazdaságegazatokban. Fontos a szegregáció felszámolása, fontos a fizetésbeli szakadék felszámolása, fontos a szociális alap célzott felhasználása, ez egy fontos dolog, gondolok. A 2020-as stratégia foglalkoztatási iránymutatások nagy hibája az, hogy nincs számokban kifejezve, hogy mennyi pénz lesz rá. Jó, hogy itt viszont szerepelnek a pénzeszközök is. A vállalkozó szellem, vállalkozás támogatása is fontos. Természetesen én olyan szemmel olvastam ezt, hogy milyen módosítások tudnák tovább javítani a szöveget. Igazából nincs sok hozzátenni valóm, de talán továbbra is férfiak által uh, uralt uh, ágazatokban um, megkönnyíthetnénk a helyzetet, mondjuk a hivatali struktúra, kultúra átalakításával. Azt is el kell mondani, hogy nem csak uh, magasan képzett mérnökök, high-tech szektora ez az új gazdaság, hanem mindenféle szektorra ki fog terjedni, nagyon sokféle munkahelyel, és mindig szeretnék hangsúlyosan szólni az előregedő társadalomról, ami a jövő társadalma lesz. Bízunk benne, hogy egy évtized múlva ez a fenntartható gazdaság kialakul, de a munkaerőpiac ugye el fog öregedni, és nagyon fontos lesz, hogy minden nő dolgozhasson, aki csak dolgozni tud. Ezért vonzóvá kell tenni a munkaerőpiacot a számukra, amennyire csak tudjuk árnyékjelentéstevője vagyok a foglalkoztatási iránymutatásoknak a foglalkoztatási szakbizottságban, és nagyon köszönöm ezt a jelentést, amit hasznosan tudok majd használni, és kíváncsi vagyok a többi kollega véleményére is. Köszönöm szépen, Cornelissen. Asszony Zaborska asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani Thompson asszonynak a véleménytervezetéhez, vagy ért. Úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégia meghatározza az elkövetkező tíz év politikáját, és ez szorosan összefügg azzal a jelentéssel, amiről most folytatunk vitát. Most kell a kívánságlistánkat benyújtani, fontos a kreatív politizálás a nők munkaerőpiaca esetében. Nagyon nagy a veszélye annak, hogy a régi foglalkoztatási politikai koncepciók maradnak fenn. Idézném Garcia Pérez asszony módosítóját. Nagyon tetszik nekem ez a módosító indítvány. Pérez asszony azt mondja, hogy nem maradhatnak fenn a tartalmuktól megfosztott, kiüresedett politikai koncepciók, a fenntartható gazdaság nem alapulhat meghaladott, okafogyott koncepciókon a nők foglalkoztatásában új modellre van szükség az ismeretek és az innováció alapján. Azt is gondolom, hogy a túlszabályozás nem feltétlenül javítja a mindennapi életet, és a Lisszaboni stratégia kudarca a demográfiai kihívások, illetve a szegénységben élő nők és a gyermeküket egyedül nevelő szülők helyzete szükségessé teszi, hogy kreatívabb, rugalmasabb és a valós női és férfi szükségleteken alapuló politikákat alakítsunk ki. Azt is hozzá szeretném tenni, hogy nem feledkezhetünk meg ebben a jelentésben a, a az informális munkavégzés elismeréséről, illetve az eltartóra szoruló, segítségre szoruló személyek helyzetéről sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszony. Morán asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Magam is szeretnék köszönetet mondani, csatlakozva az előttem szólókhoz, Thompson asszonynak az elvégzett munkáért, akárcsak Cornelissen asszony, én is tagja vagyok a foglalkozatási szakbizottságnak is, és alapvető fontosságú kérdésről van itt szó. célzott, voluntarista megközelítésre van szükség, mert a válság még nehezebbé teszi a nők helyzetét, akik már eddig sem ö, voltak ö, ö, egyenlő bánásmód ö, tárgyai. A diplomás nők jobb tanulmányi eredményeket érnek el, mint a férfi társaik, mégis óriási a fizetések közötti különbség, ráadásul a nők foglalkoztatása sokkal bizonytalanabb, és karrierjük végén sokkal kevésbé jómódúak, mint a férfiak. Azt mondhatjuk gyakorlatilag, hogy egy nő öt év alatt keresi meg azt, amit egy férfi négy év alatt ezt a szakadékot, ezt a különbséget mindenképpen fel kell számolni, a foglalkoztatási szakbizottságban is ezért akarunk fellépni. Szerintem erőfeszítéseinket összpontosítani kell mindenek előtt a fizetésbeli különbségekre, másodszorban az egyeztetési ö, rendszerekre, amelyek lehetővé teszik a család és a szakmai élet összeegyeztetését, mert a nők mindig beleütköznek majd ö, ebbe az akadályba. Úgyhogy ha a fiatal nők képzésében erőfeszítéseket teszünk, arra is szükség van, hogy lehetőségük legyen szakmai és családi életük összehangolására. A harmadik dolog tényleg növelni kell az Európai Szociális Alap részét a különbségek felszámolásában, a nők szakmai életét tekintve. Ösztönözni kell az egész életen át tartó tanulást, képzést. A mi feladatunk itt az, hogy új célkitűzést határozzunk meg. A negyedik dolog, az utolsó dolog, amit szeretnék megemlíteni, és ami szerintem nagyon fontos, az, hogy vegyük figyelembe, hogy meghosszabbodik az emberi élet, a nők esetében még inkább, és ez azt jelenti, hogy új szociális munkahelyek jönnek létre, és ezt mindenki hasznára ki kell használnunk. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Bauer asszony kapja meg a szót. Thank you so much. Uh, many things what I... Köszönöm szépen. Uh, sok dolog, amit már említeni szerettem volna, már elhangzott. Szeretném még egyszer elmondani, hogy milyen nagyra tartom Tamzen asszony sét, hiszen biztos vagyok abban, hogy a jövőbeli az új gazdaság, új alapokon fog nyugszani, nyugodni, és más lesz, mint a válság előtti gazdaság. Úgy gond... Minden előrejelzés azt mutatja, hogy az elvesztett munkahelyek helyettesítése már nem ugyanolyan munkahelyeket fog eredményezni, és talán nem ugyanazokat fogják újra megteremteni azokat a munkahelyeket, hanem lesznek új munkahelyek, és talán talán marginális a, a foglalkoztatás vidékén fognak megjelenni ezek a, ezek a munkahelyek, és másféle gondozási, ellátási szolgáltatásokkal fognak járni, és, és leginkább magasan képzett, az új technológiákat megcélzó munkahelyek fognak születni. Amit mindenképpen erősítenünk kell, és amit mindenképpen szem kell tartani, az az, hogy a 2020-as stratégia koncepciója azon alapul, hogy a nők foglalkoztatását kvóták segítségével növeljük. 60-70 százalékos kvótáról beszélő, ez teljesen ellehetetleníteni a dolgot, hiszen vagy lehetetlené teszi, anélkül, hogy megteremtenénk a munka és a magánélet összeegyezhetőségét. Ezért biztos vagyok abban, hogy ez egy olyan pont, amelyet nem kerülhetünk el, Hát ebben a véleményben mindenképpen ki kell térnünk erre a pontra. Ez lenne az én véleményem, ezt szerettem volna hozzátenni még az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Most pedig Kosta asszony kapja meg a szót, majd Tomzen asszony zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet illeti. Tomszen azt mondta, úgy gondolom, hogy a lényeget kiemelte. Csupán két pontra szerettem volna kitérni, két olyan pontra, amelyeket talán tovább lehetne még tisztázni. Először is hivatkozás történik arra, hogy fenntartható gazdaság elsősorban fenntartható környezetvédelmi politikát és szociális politikát is jelent. Az új termelői formák, eh, termelési formák, az új munkái formák azt is jelentik, hogy a munkahelyeket úgy kell kialakítanunk, hogy a rugalmas biztonság megteremtődjön, és családbarát munkahelyeket is teremtsünk. Talán ezt itt még ö, bevetnénk a szövegbe, talán utalhatnánk ezekre a szempontokra, tehát hogy a, a, az újféle munkahely modellek kidolgozására hivatkozzunk ebben a szövegben, ahol a nők és a családok igényeit még inkább figyelembe veszik. Másodszor teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a szociális alap felhasználását javítanunk kell. Az én régiómban én vagyok illetékes ebben a kérdésben, és a nőket természetesen különös mértékben érinti ez a kérdés. Talán jó lenne, hogyha mi is foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, talán a regionális biztonság is bekapcsolódhatna a munkába, hiszen jövőre napvilágra kerülnek az új iránymutatások a szociális alapra vonatkozóan, és a mainstreaming számomra különös fontossága bír. A szociális alap esetében azonban néha a mainstreaming csupán alibiként szolgált arra, hogy nem eléggé foglalkoztak a nők és a családok igényeivel. Csupán 10%-os célszámot állapít meg. Talán újra át kellene ezt gondolnunk, ezt a megközelítést, és talán elgondolkodhatnánk azon, hogy az iránymutatásokat és a célokat jobban összhangba kellene hoznunk. Köszönöm szépen, Koszta hogy most pedig ez valóban fontos, a jövőt érintő kérdés, és, és számos képviselő szeretne még hozzászólni. Következőként Zenszkova asszony kapja meg a szót.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 Ursäkta, det finns inte översättning. Elnézést kérünk. A tolmácsolásról nem gondoskodtak ezen a nyelven, ha más nyelven szólalna fel. Jinou v českém jazyce. Je to velmi obtížné. So, I can speak English, but... Akkor angolul uh, folytatom, de teljesen más, mint hogyha az anyanyelvemen beszélhetnék. Szlovákról volt tolmácsolás, nagyon sajnálom, az asszisztensem kérte egy évvel ezelőtt, hogy legyen tolmácsolás nekem, Nos, azt szeretném mondani, hogy úgy gondolom, az egyenlő esélyekről való elgondolkodás valóban nagyon hasznos. Nagyon sajnálom, de néha megfeledkezünk az önfoglalkoztat, önfoglalkoztató nőkről, mert ők is nagyon rászorulnak erre a védelemre. Úgy gondolom, hogy valójában nem is hiszünk az önfoglalkoztató nőkben, akik nem alkalmazottak, hanem munkaadók. Részt vesznek a gazdasági életben, és megteszik a tőlük telhetőt ugyanolyan helyzetben vannak, mint a férfiak, és olyan jók is, mint a férfiak. Néha úgy gondolom, hogy nem gondolunk eléggé ezekre a nőkre, akik nagyon erősek, és önfoglalkoztatók. néha sok mindenki mást is foglalkoztatnak. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm eh, szépen. Nagyon sajnálom, eh, hogy a szakbizottság minden ülésén nem lehet minden nyelvről és nyelvre tolmácsolás. Tényleg nagyon sajnálom. Tigeredő asszony. De facto, a questão da, das línguas é importante. Eh, Köszönöm eh, szépen, eh, elnök asszony. Inkább az előttünk fekvő véleményről beszélnék Az ipari szakbizottságban jelentésevel vagyok egy jelentésnek, és ott tényleg minőségi probléma van. A bérben való eltérés akár 30%-os is lehet az iparban, ott a legnagyobb az olló. Emlékszem, beszéltünk -e a szakbizottságban a nők helyzetéről az iparban, és akkor jegyeztük a helyzetet. Itt az egyik legmagasabb a munkanélküliség. Ez olyan terület, ahol a nők a legnehezebben találnak munkát. Nagyon nehéz méltányos munkát találni. Egyetértek, azzal, amit kolléganőnk Tomza asszony mondott, de úgy gondolom, hogy hozzá lehetne tenni néhány szót erről a kérdésről is. Komoly problémák vannak az iparban dolgozó nőknek. Átalakulóban van az ipar, és sok nőt munkanélküliségre ítéltek. Amikor sikerül és a nőknek a munkában megmaradniuk, akkor is óriási az eltérés a fizetésben. Ezt is figyelme kell vigyázni a szakbizottság. Köszönöm szépen. Redo asszony, Thompson asszony, Tessék. Uh, uh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, nagyon sok fontos dolog elhangzott, és ezzel kiegészítették még a jelentésem, és mindezekkel én egyet is értek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, már hogyha a 75%-os célt el akarjuk érni, az nem kvóta, nem kötelező jelleg, ez mind e, csupán egy cél érték, a nők, ezt a női arányt szeretnénk elérni a munkaerőpiacon, és hogyha ezt el akarjuk érni, akkor a magán életet és a munkát össze kell tudnunk egyeztetni. Hazámban 71% a nőknek dolgozik, és ők meg tudják ezt tenni, hiszen az időseket és a gyerekeket is ellátják, a, és ez természetesen előfeltétele ennek a célnak az elérésében. Természetesen a férfiakra is szükségünk van a munkaerőpiacon Európában. Ha majd a, az idő előtt nyugdíjba vonulók lassan elhagyják a munkaerőpiacot, akkor új emberekre lesz szükség néhány év múlva. Azzal is egyetértek, hogy az ipari ágazatot is meg kell vizsgálnunk, az ugye nagy változásokon megy át, és nem utolsó sorban az energia ágazat is fontos szerepet játszott. Úgy gondolom, hogy ezt is fontos megemlítenünk. Van ugye a, az megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelvünk 2020-ig az európai gazdaságban 20%-át az energiának megújuló forrásokból kellene biztosítanunk. Jelenleg kb. 9%-nál tartunk, tehát több mint kétszeresére kell emelnünk tíz éven belül ennek az arányát, tehát ez lesz a legnagyobb befektetés az Európai Unió történetében. És ez egy kötelező, érvényű cél, éppen ezért nagyon nagy figyelmet kell erre szentelnünk, és ugyanígy a széndiokszid kibocsátás csökkentésére, valamint az energiahatékonyságra is. És ugye elhangzott az is, hogy az új gazdaságban az energiával, a széndiokszid kibocsátása kapcsolatos munkahelyek ö, olyan munkahelyek lesznek, ahol nem kell feltétlenül magas szintű képzettséggel rendelkezni. Ezzel is tisztában kell tenni, hiszen a nőket és a férfiakat igenis képezni lehet ezekre, arra, hogy ezeket a munkahelyeket be tudják tölteni. Például nagyon kevés nő dolgozik villamos mérnökként, vagy villanyszerelőként, és nagyon sok ilyen szakemberre lesz szükségünk a jövőben, és nagyon kevés nő foglalkozik ezzel a területen pedig ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az energiahatékonyságot, pontosan ilyen szakemberekre lesz szükségünk, hogy a háztartások és az épületek energia fogyasztását például felmérjék. És ezek is olyan munkahelyek, amelyeket a nők is betölthetnék, de nagyon kevés nő foglalkozik jelenleg villamossággal. Nagyon hálás vagyok a hozzászólásaikért. Ezzel le is zárná, hiszen most egy beszédet kell tartanom pontosan erről, a, méghozzá Dánul. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tomzen Anson. Köszönjük a kollégáknak is a vitát. Most pedig úgy néz ki a napirend, hogy május 11-én 12 óráig lehet a módosító indetványokat benyújtani. Június 22-én, 23-án fogunk szavazni, június 14-én pedig a foglalkoztatási bizottság, és vagy szeptemberben a plenáris elé kerül a vélemény. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, az etnikai kisebbségi csoportra tartozó nők társadalmi integrációja. Ez volt ugye eredetileg a négyes napi rendi pont ha emlékeznek még arra, a novemberben úgy döntöttek a koordinátorok, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés kerül kidolgozásra ebben a témában. És erre engedélyt is kaptunk. Volt egy közmeghallgatás április 7-én, ez egyfajta előkészületként szolgált a saját kezdeményezésű jelentés elkészítéséhez, amelyet Parvanova asszony készített el, és ő kapja meg most a szót, hogy a vitát megkezdhessek. Köszönöm. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen először is minden kollégának, hogy ezt a politikailag érzékeny feladatot megkaphatom, hogy elkészítsem ezt a jelentést. Örülök, hogy a szakbizottságunk ezzel foglalkozik. Járóka asszony jelentése után és a 2006-os azonyféle jelentés után. Arra használjuk ezt, felhasználtuk az előző jelentéseket is a munkánkban. Ez a vita azután a közmeghallgatás után jön, amelynek során témát megvizsgálhatunk, és számba vehettük a lehetséges megoldásokat. Volt egy shadow ülés is. Köszönöm szépen, hogy segítettek a munkámban. Remélem, hogy a kollégáknak volt ideje elolvasni a jelentést, főleg a magyarázó részt, amely részletesen elmondja, hogy mit tűztem ki célul a jelentéssel. Néhány kérdés fölmerült a kezdeti vitában a kollégákkal, hogy mi a hatája ennek a jelentésnek. Nők az etnikai kisebbséghez tartozó nők, roma nők. Ez a kérdés politikailag tehát érzékeny a jelentés megpróbálja kiemelni azt a tényt, hogy amikor a nemek egyenlőségéről beszélünk, akkor minden nőről beszélünk, de egyes nők valójában nem részesülnek a nemi esélyegyenlőségi politikából, illetve az integrálási politikából. Nem az a célom, hogy meghatározzam a kisebbségeket, vagy az etnikai kisebbségeket, vagy a történelmi kisebbségeket, vagy bárhogy is nevezzük ezeket, a fő cél az, hogy szóljak arról, hogy minden nő, mindenki hogyan részesülhet a az alapvető szabadságjogok kartájának jó téteményeiből van olyan ország, ahol nem lehet adatot gyűjteni, statisztikát gyűjteni etnikai kérdésekről. Ezért nagyon fontos ezt meghaladni, és az európai alapkártának a végrehajtását ellenőrizni. A jelentés címének fényében szólnék a, az EU-ban az integrációról, illetve az esélyegyenlőségi politikáról. Egyes feltételeket vizsgálok, hátteret amely a nők társadalmi integrációját meghatározzák. Oktatás, ügy, egészségügy, társadalmi juttatások és pénzügyi támogatás a jelentés az igényeket próbálja felmérni, és megpróbálja összeegyeztetni ezt a lehetőségekkel. Hogyan lehet az előnyökből részesülni, de nem kikerülni az is kisebbségi csoportból. figyelembe véve a nők és a migráns csoportok különleges igényeit. örülök, ha vannak módosítók ehhez a három részhez, és szeretnék együtt dolgozni arra is minden árnyék jelentéstevővel. A következő ütemtervet mondanám, javasolnám. Május 11 lenne a módosítók bejutásának a határideje, 20, június 22-23-án szavazás, és akkor a plenárisra kerülhetnénk júliusba, hogyha a kollégák és a jelentéstevők értenek, akkor jövő ö, ö, hétfőt, más 10-et javasolnám az árnyék jelentéstevők ülésének időpontjául. Szívesen együttműködök mindenkivel, mindegyikünket érinti a téma állampolgárságtól, illetve politikai hovatartozástól függetlenül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Párvanova asszony. Most pedig Boszko asszony kapja meg a szót. Dankjewel, voorzitter. Ehm, nou, ik wil eerst beginnen om mevrouw Parvanova. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szóval köszönöm szépen a jelentés Nagyon sok fontos dolog áll ebben a jelentésben, de szeretnék azért néhány pontra kitérni először is. Ami egy kicsit hiányzik nekem ebből a jelentésből, és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány módosító is benyújtani, az a közösség szerepe. Tehát a közösség szerepe maga hiányzik. Vannak, kellenek női közösségek, szervezetek. Tehát ha valamit el akarunk kérni, akkor a nőkkel együtt kell valamit tenni. Meg kell nézni, hogy milyen problémák, ötletek vannak, úgy gondolom, hogy fontos lenne ez az önszerveződés. Aztán fontos, hogy aktiváljuk a nőket, aktivizáljuk őket. Vannak olyan intézkedések, amelyeket a politika el tud érni a képzés, az oktatás területén, de természetesen arról is gondoskodni kell, hogy legyenek megfelelő eszközök, például nyelvoktatást kell biztosítani a nőknek, és el kell írni, hogy a nők látogassák is a nyelvórákat, tehát az ő aktivizálásuk, a nők aktivizálását nagyon fontosnak tartom. Ezen kívül úgy vélem, hogy nem lehet eléggé hangsúlyoznunk azt, hogy hogy mennyire fontos a nők megfelelő társadalmi integrációja, hiszen ez aztán nagyon nagy befolyást gyakorol a gyerekekre és a, a következő generációra. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha ez is még inkább a figyelem középpontjába kerülne, hiszen ezzel nem csak a nőket segíteni, hanem egyáltalán a közösségeket is segítenénk, amelyekben ezek a nők élnek. Parvanova asszony nagyon helyesen mondja azt a jelentésében, hogy milyen problémák vannak az adatgyűjtés területén. Az etnikai kisebbségekhez tartozó nők természetesen rendelkeznek mindazokkal a jogokkal, amelyekkel mások is, de nagyon sokszor nincsenek ennek tudatában, ezért fontos, hogy megjelenik ez a jelentésben. És még egy utolsó pont, amit fontosnak tartok, az annak a hangsúlyozása, hogy hogyha a társadalmi csoportok polarizálódnak, például ugye néhány tagállamban a romák és csak szélsőséges álláspontokat ö, hoz vezetnek, és na, ez azt is jelenti, hogy a társadalmi részvétele a roma nőknek még nehezebben alakul, hiszen nagyon sok előítélettel kell szembenézniük. Ugyanez igaz a muszlim asszonyokra is különböző tagállamokat nézhetünk meg. Én a saját hazámat, Hollandiát szeretném itt elsőként példaként említeni. Ott nagyon is polarizálódott a társadalom, a muszlim asszonyoknak nagyon nehezen sikerül munkahelyet, vagy találniuk, vagy egyáltalán képzésben, és nagyon nehezen tudnak részt venni, mert gyakornoki helyet nem kapnak, tehát ez is megjelenhetne talán a jelentésben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bauer asszony! Thank you so much. Köszönöm szépen. Szeretném értékelni a ö, jelentéstevő megközelítését a kérdéshez. Valóban nagyon nehéz, nagyon érzékeny téma. Néhány kérdésem lenne és megjegyzésem, ami a kérdéseket illeti. Az M preambulum bekezdés, két nyelven is megnéztem, és továbbra sem értem, mert úgy gondolom, hogy valami hiba csúszhatott a leírásba. Vagy talán az én hibám, hogy nem értem. A jelentéstevő az integritáshoz való jogról beszél, Szerintem arról van szó, hogy az integráláshoz való jogot akarja mondani. De, hogyha a szöveg így helyes, akkor magyarázatot szeretnék kérni. Mert az mert integrálódni, illetve az integritás értehetlenség, ez két különböző dolog. Ami a negyedik pontot illeti, az interkulturális mediátorok elősegítése az EU-ban, kultúrák közötti közvetítők létrehozásának elősegítése. Nem világos, hogy a Bizottságunk hogyan tudja ezt előmozdítani. Ezek a kérdéseim. Ezekre eh, várnék választ, magyarázatot. Amit még szeretnék hozzátenni, ez a következő. Egyes helyeken úgy látom, hogy a szöveg gyengébb, mint a létező jogszabályok, amelyek feltételezik pozitív akció létét, a helyzet megváltoztatására, hogyha diszkriminatívnak minősíthetjük a helyzetet. az állampolgárság elve alapján. Ez azt jelenti, hogy indirekt, közvetett mm, diszkrimináció. Szerintem ez egy nagyon erős intézkedés a két irányelvünkben a diszkriminációmentességről, ami az egésznek a koncepcióját illeti. Úgy gondolom, hogy összekeverni a ö, hagyományos nemzeti kisebbségeket és a migránsokat nem jó megoldás ez kavarodáshoz vezethet. Például az ötödik pontban az európai ö, integrációs alapot használni. Hát semmi köze a ö, nemzeti ö, kisebbségekhez. Ez ö, a migránsokról szól. Úgy gondolom tehát szükséges a nemzeti kisebbségeket meghatározni, akik több száz év együtt élnek a többséggel, valamint a migránsokat, akik körülmény, akiknek a körülményei, igényei teljesen másak. Ezzel a feltétellel hogy nem különböztetjük meg a két teljesen különbözöttséget. Attól tartok, hogy ez a ö, jelentés veszít az értékéből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kimérszen asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Pananvoa asszonynak a ehhez sok bátorság kellett. Már múltkor is felszólaltam, és hát muszáj ezt ismételnem egy kicsit magam, de eh, ahogy Bauer asszony mondta, úgy látom, hogy eh, túl bonyolult így eh, a kisebbségekről beszélni, beszélni, hiszen nem csak a romák vannak, vannak a migránsok, a legális, illegális migránsok, és a ö, ö, menekültek. Ezeket a nőket meg kell különböztetni, különböző kategóriák, nem ugyanazok az igények és az eszközök, az intézkedések, amelyeket használhatunk, nem azonosak ezért ezeket a kategóriákat el kell választani. Világosan. Van még egy kérdés az integráció, integrálás kérdése, de gondolom, hogy erre is fog válaszolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pagadeli asszony. Mikrofon kérünk. Szeretnék köszönetet mondani Parvanova asszonynak azért a bátorságért, amelyet tanúsított, hogy egy ilyen nehéz ügyet felvállalt, amely egyben nagyon is fontos. Nem volt időm ezt a jelentést tervezetet nagyon megvizsgálni. Hát csak péntek délóta van rá időm. De szeretnék egyet érteni a kollégákkal, akik felszólaltak előttem. Ugyanis van ugyanis nem eléggé világos a szóhasználat etnikai vagy nemzeti kisebbség, és másrészt migráns lakosság. Ezt pontosítani kellene, hiszen az EU-nak sincsen pontos meghatározása ezekről. Elkerülte ezt. Ez világosan kiderül Parvanova asszony jelentés tervezetéből. Ez a nehézség, tehát mindenképpen figyelembe vendő. Talán ö, jobb lenne nem említeni a, az etnikai vagy más kisebbségek meghatározását, és az összes nőről beszélnénk, aki nem élvezheti az EU polgárok jogait. Ugyanis azok a nők, akik etnikai kisebbségből származnak, és elvileg ugyanolyan jogaik vannak, mint a többségi nőknek, Nos, ők nem mások, mint azok a nők, akikről szól a jelentés. Ezek a nők azonban olyan nehézségekkel találják szembe magukat, amely a saját körzetükből származik. Például az oktatáshoz való hozzáférés nem olyan döntés, amely csak a nőn múlik. Ez a, ez a döntés ráerőszakolja a saját környezete. Tehát nem a tagállam, vagy nem az EU hibája, ha ez nem sikerül, hanem a környezeté, a közösségé, amelyből származik. Valahol egy helyen ezt meg kellene szerintem említeni. És mivel árnyék jelentéstevője vagyok ennek a jelentésnek. Lesz alkalmunk erről beszélni. De, beszélni. De van egy alap ellen érvem, mégpedig a következő. Hogyha nincsen európai meghatározás, talán jó lenne, hogy ezeket a fogalmakat ne is definiáljuk ebben a jelentésben. Így a jelentés értékesebb lenne, mint ahogy Bauer asszony mondta, hogyha elkerüljük a meghatározás csapdáját, mi a migráns kisebbség, milyen nemzeti kisebbség, lesz alkalmunk erről még beszélni. Köszönöm szépen! Most pedig akkor a bizottságot hallgatjuk meg. azt, hogy kapja meg a szót a bizottság nevében. Good afternoon, my name is Ben. Napot kívánok! a foglalkoztatási főigazgatóság nem első egyenlőséggel foglalkozó osztályát képviselem. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ezért a saját kezdeményezésű jelentés tervezetért. Ahogyan már számos képviselő megemlítette, ez egy nagyon kényes, nehéz kérdés, ugyanakkor nagyon fontos is az etnikai kisebbségekhez tartozó nők társadalmi integrációja többszörös diszkriminációnak vannak kitéve éppen ezért is fontos a 2006-2010 közötti esélyegyenlőségre vonatkozó ütemtervében, hogy aláhúzzuk az ő nehézségeket, és hogy prioritás területté nyilvánítsuk a kisebbségi nők problémáit természetesen különböző szakpolitikai eszközök mobilizálását teszi szükségessé, ez nem csak a diszkriminációs eszközök, hanem a foglalkoztatási, szociális intézkedések egész sorát teszi mindezt e, szükséges, és mindezekre ki is tér a jelentéstevő. Vannak olyan pontok, amelyeket különösen szeretnék kiemelni, egy különösen fontos terület az az, hogy amikor integrációs politikáról beszélünk, akkor általában a harmadik országokból származó bevándorló személyeket értjük ez alatt, tehát hogy őket segítjük, hogy a befogadó állam társadalmában jobban be tudjanak illeszkedni. De amikor a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjáról beszélünk, akkor különböző társadalmi, szociális, politikai intézkedésekről van szó. Természetesen vannak olyan etnikai kisebbséghez tartozók, akik mindkét kategóriába tartoznak, de nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a bevándorlás és a társadalmi integráció között. Ami pedig az adagyűjtést illeti, erről is említés esett, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz ezt megoldani, nagyon sok tagállam egész egyszerűen nem gyűjt erre vonatkozó adatokat, nem is engedi ezt a tagállam törvénykezése. De mégis vannak olyan mutatók, amelyeket helyettesítősként használhatnánk, hogy még jobban értékelni tudjuk ezeknek a csoportoknak a helyzetét. Mondanék néhány példát is. Először is a munkaerő felmérésekben már használják a születési tagállam, a, a, összegyűjtik ezeket az adatokat, hogy hol lakik az adott személy, és így tovább. Ezeket lehet használni, ezeket a mutatókat. Az Eurostat és 2008-ban, 90-ben már kidolgozott erre vonatkozó mutatókat, ott is a születési helyet, a szülők születési helyét is felmérték, és a bizottság szeretné elérni, hogyha a munkaerő felmérésekbe ezek az adatok is bekerülnének 2014-től szeretné a felmérésekbe ezeket az adatokat is felvenni. És talán még egy pont, amire szeretnék kitérni, az oktatás kérdése, bizottság politikája, az integratív oktatás elősegítése, tehát a hátrányos helyzeteket hátrányos helyzetben lévő csoportok hozzáférését is segíteni kell az oktatáshoz. A specifikus csoportok elérése fontos, hogy számukra hozzáférés biztosítsunk az oktatáshoz. Hiszen nagyon sokszor a kisebbségi csoportokhoz tartozók alacsonyabb minőségű oktatásban részesülnek, és ez tény. Jelentésben is kitér erre a jelentéstevő. Tehát szeretnénk, hogyha magasabb szintű oktatáshoz hozzáférnének ezek a csoportok, és nem is annyira célzott programok, hanem a, a mainstream, az alapvető, magasabb szintű oktatáshoz való hozzáférés segítenénk. Ezen kívül pedig a jogi kérdések is fontosak, és szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság már most is oktatási programokat szervez a bírók és más az igazságügy területén foglalkoztatottak számára, hogy a diszkriminációra vonatkozó nemi esélyegyenlőségre vonatkozó törvényeknek érvényeket, érvényt szerezzenek, hiszen ők nem mindig vannak megfelelő mértékben tudatában annak, hogy milyen fontosak ezek a kérdések. És talán az utolsó pont, amelyre kitérnék, az pedig az Európai Nemek Közötti Egyenlőség Intézete, ez, ez év júniusában válik majd függetlené, a legfontosabb szerepe pedig a megfelelő adatok gyűjtése és e, terjesztése, a tájékoztatás, ez nagyon fontos. Az intézet maga tehát nem a szakpolitika végrehajtója lesz, fontos, hogy itt különbséget tegyünk, hanem a tájékoztatást és az információgyűjtést fogja szolgálni. Ez is egy fontos pont a jelentésben. És végül a legutolsó pont, nem tudom, hogy tudnak arról, hogy nem régen ben egy jelentés született a roma kisebbségre egy szakértői felmérés és tanulmány. 30 európai állam tapasztalatait, aratait használja föl, és itt is az etnikai kisebbség meghatározása, mint probléma szintén felmerül, és ugyanakkor ez a tanulmány megvizsgálja az etnikai kisebbséges tartozó nők helyzetét számos területen, akár az oktatás, akár a foglalkoztatás, az egészségügy, és számos más területen is megvizsgálja az ő helyzetüket. Úgy gondolom, ez, ez a tanulmány is hasznos információkkal szolgált, mindenki hozzáférhet ehhez, meg tudom adni a linket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Párvanova asszonynak adom meg a szót az utolsó észrevételekhez. Köszönöm szépen minden kollégának, hogy észrevételezte a munkát. Természetesen több kollega is felvetette a nemzeti kisebbségek és a migránsok kérdését, és ezért úgy gondolom, hogy ha olyan ambiciózusak vagyunk, hogy definíciót akarunk használni, és mélyre akarunk hatni, ugye fel kell tárni a nemzeti kisebbségek és a kisebbségek általában helyzetét, most, hogyha ezt meg akarjuk tenni, akkor nyilvánvaló, hogy nemzeti és politikai akadályokba ütközünk, de én nem szeretném, hogyha ez a jelentés valahol elhalna. A bizottság, a tagállamok, a tanács, a frakciók között a párbeszéd során. Nekem mindegy, hogy egy nő aki valamelyik csoporthoz tartozik, miként került ö, oktatási ö, szempontból problémás helyzetbe, mondjuk, vagy jogai szempontjából problémás helyzetbe. Azt hiszem, hogy nemzeti, vagy politikai, szakpolitikai szinten is foglalkozni kell ezzel, de nem ebben a jelentésben. A tagállamoknak ugyanis más a megközelítése abból a szempontból, hogy mit tekintenek kisebbségnek, nemzeti kisebbségnek, hosszú idő óta ott élőknek, vagy migránsoknak. Az NGO-k, nem kormányzati szervezetek azt mondják, hogy vannak harmadik harmadik generációs migránsok is. És ők például felvetették azt a kérdést, hogy őket hova kell sorolni, nemzeti kisebbségnek tekinthetők-e, azokhoz kell -e sorolni, akik több évszázad ott élnek, és a roma kisebbség például sokszor ilyen szempontból is problémás. Aztán a Benelux országokban mm, Többször beszélnek arról, hogy mondjuk a vallonok és a flamandok nem számítanak kisebbségnek. Vagy nem tekintik magunkat, magukat annak. Szerintem jó lenne, hogyha elkerülnénk ezt az ellentmondásos területet, és inkább a problémákra összpontosítanánk illetve arra, hogy ez a szakpolitika milyen eredményt hozhat, amit most javaslunk megerősíteni. Tehát a problémák megoldását kell előtérbe helyezni. Nagyon köszönöm, hogy a nem kormányzati szervezetekről is szóltak, az oktatásról, illetve a gyermekek beilleszkedéséről a terjedelem persze korlátozott, akkor is, hogyha minden előtt nyitva állunk, várom a magadosító indítványokat. Ami az adatgyűjtést illeti, teljes mértékben egyetértek az Európai Bizottsággal, de ettől még nem kell kizárólag foglalkoztatási célra gyűjteni adatokat, hogyha a történelmi kisebbségekre gondolunk. Nos, a születési, származási hely nem igazán ad megoldást. Meg kell haladni ezt az adatgyűjtési problémát, ami az nemek közötti egyenjogúságot illeti, Alapvetően ez egy nyelvi probléma. Valószínűleg az implementing nem megfelelő kifejezés, megfelelő intézkedésekre van szükség, amelyeket végre lehet hajtani. Valójában ez lenne itt a szöveg értelme. Nyilván nélkülözhetetlen, hogy a közvélemény fogékonyságát felkeltsük, a közösségeket bevonjuk, a kollégák módosítóit, javaslatait figyelembe fogom venni, és bízom benne, hogy e nagyon érzékeny kérdésben sikerül majd kielégítő megoldásra jutnunk. Hogyha hagyjuk elhalni az ügyet, akkor ez egy újabb kísérlet lesz csak. Jó lenne, hogyha végig tudnánk vinni a javaslatot. Az a célunk, hogy újabb pozitív megoldást kínáljunk egy nagyon kényes kérdésben, amit nem lehet megkerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen Parvanova asszonynak. Parvanova asszony már jelezte a menetrendet. Következhet a hatodik pont a napi renden. Európai Külügyi Szolgálat. EKS. Márciusban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy jelentést készítünk, illetve véleményt különböző intézkedésekről, amelyek az Európai Külügyi szolgálattal kapcsolatosak. Ma az Európai Külügyi Szolgálat kialakításáról fogunk vitát folytatni, vannak költségvetési vonatkozásai is, illetve emberi erőforrás kihatásai, stb. Sajnos a dokumentum csak angolul áll rendelkezésre ma, de az összes többi nyelvi változat elvileg el fog készülni a módosítók benyújtására kitűzött határidőig. Franciska Brandner asszony a véleménykészítője a szakbizottságunk részéről, de sajnos ő nem tudott ma eljönni, úgyhogy Cornelissen asszony helyettesíti most megadom a szót Cornelissen asszonynak, tessék. Köszönöm szépen. Brandner asszonynak nagyon sürgős elfoglaltsága támadt. Reményeink szerint néhány hét múlva egy kisbabának ad egy kisbabát hoz világra. Szeptemberben újra együtt lesz velünk ő volt az egyik koordinátor a külügyi szakbizottságban, és nagyon tájékozott az Európai Külügyi Szolgálat felállítását tekintve. A Nőjogi Bizottságban én veszem át a munkáját Ulrike Lunacekkel együtt, aki co-koordinátor, Francesca eh, Brandnerrel dolgozik együtt az AFED-ben, úgyhogy ő is sokat tud a külügyi szolgálatról. Nos, nagyon örülök, hogy a Nőjogi Bizottság is véleményt készít a külügyi szolgálat felállításáról. Annyi nemzetközi szervezet jön létre a nemi szempontok figyelembevétele nélkül, hogy nekünk tényleg keményen kell dolgozni azon, hogy a mainstreaming megvalósuljon, és hogy az üveg plafon ne jöjjön létre, mert azt követően már nem lehet igazán meghonosítani a mainstreaminget. Tehát én szeretném már a kezdetektől fogva, meghonosítva látni a, az egyenjogúságot, a nemi mainstreaminget a külügyi szolgálatban. Az elnök asszony már említett néhány dolgot, ugye alapvetően a emberi erőforrásokról, munkaerőfelvételről van szó, illetve hosszú távon a mainstreamingről. 50-50 százalékos -50 munkamegosztásról volt szó, a delegációk szintjén, illetve minden más szinten is. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megvalósuljon nem csak azért, mert a nők inputjára külügyi fellépésben szükség van, hanem azért is, mert szeretnénk példát statuálni. Néhány hónappal ezelőtt Boszniában voltam, és nőjogi szervezetekkel cseréltem eszmét, és azt mondták, hogy az Európai Uniótól mindig olyan megfogalmazásokat hallanak, hogy jaj, de fontos lenne, hogy a nők helyet kapjanak a döntéshozatali fórumokon, de még soha nem láttak magas pozíciót betöltő nőt, mondjuk az Európai Bizottságtól hozzájuk érkezni. Ez nagyon rossz példa számukra. Jó lenne, hogyha hitelesek lennénk kifelé a világban. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy fontos, hogy minden szinten megfelelő százalékban legyenek jelen a nők, és így ez az üvegplafon ne jöhessen létre. Ami a tartalmat illeti, nagyon sok nemzetközi szervezet hangzatos kifejezésekkel szerepelteti az alapszabályában a nők helyzetét, de általában ezek csak üres szavak. Szeretnénk, hogyha a külügyi szolgálatnál ez nem így történne. Ezért javasoljuk, hogy a központi irodában jöjjön létre egy osztály, amely a nemi mainstreaminggel, mainstreaminggel foglalkozik. Csak egy példát mondanék. A haiti földrengést követően a menekült táborokban nagyon nagy figyelmet kell fordítani a nemi vonatkozásokra, mert hogyha nem, sajnos nagyon sok, nagyon nagyszámú nemi erőszakra és szexuális jellegű erőszakra kerül sor a menekült táborokban. Mert még az is sokat segít egy menekültáborban, hogyha külön vízes blokk van a férfiak és a nők számára. Aztán a diplomáciai munkaerő képzésében is fontos a mainstreaming, ugyanis a helyszínen, a terepen nagyon oda kell figyelni a női-férfi egyenjogúságra. Nagyon fontos a papírtigris megakadályozása, kiküszöbölése a költségvetésben, aztán fontos az esélyegyelőség előmozdítása olyan szempontból is, hogy az Európai Parlament demokratikusan ellenőrizhesse a külügyi szolgálatot, hogy lássuk, hogy a főképviselő és a többiek miként valósítják meg a mainstreaminget. Remélem, hogy a többi frakció tudja mindezt támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony. Most pedig Morales asszony kapja meg azt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hozzászolgál, hozzászólásomban Marianne Delcseva szavai tolmácsolom, ő az EPP árnyék előadója, a Brandner véleményt, illetve az Európai Külügyi Szolgálat témájában. Marianne Delcseva asszony ma nem tartózkodik Brüsszelben, és nem tud részt venni a délutáni vitában. Arra kért meg, hogy én képviseljem, úgyhogy az ő kifejezéseit adom át önöknek. A következőket mondja. Szeretném üdvözölni Brandner asszony véleménytervezetét a tanács Európai Külügyi Szolgáltat létrehozó határozatának tárgyában. A női jogi és esély egyenlőségi szakbizottság lehetőséget kapott arra, hogy véleményt készítsen. Ez azt jelenti, hogy a nemi vonatkozások figyelembevétele e szolgálat felállításánál alapvető fontosságú. Nagyon fontos, hogy véget vessünk az aránytalanságoknak a nemek között. Fontos, hogy feketén-fehéren kinyilatkoztassuk célkitűzéseinket. Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása mint gondolat azért vetődött fel, hogy az Európai Unió láthatóbbá váljék a világban. Ez a szolgálat lehetővé teszi majd az Európai Unió számára, hogy olyan struktúrával rendelkezzen, amely súlyának megfelel a nemzeti poron, nemzetközi porondon, és hogy növelhesse fellépési lehetőségét a világban. Fontos számomra tehát, hogy Európának ez a kirakata, amit a különböző eh, delegációk testesítenek meg a világ különböző pontjain, a férfiak és nők közötti egyensúly előretolt bástáját jelentse minden hierarchikus szinten. A tanács és a parlament között a, tanács, a tárgyalás nehezen halad. A tagállamok nem tudnak megállapodni a parlamenttel a költségvetési ellenőrzésről, illetve a külügyi szolgálat struktúrájáról, amit Eston asszony vezet majd, illetve a tisztviselők jogállásáról. A férfiak és nők közötti egyenjogúság és egyensúly nagyon fontos, ugyanakkor az is fontos, hogy ne nehezítsük a feltételrendszert a tárgyalásokon, ne legyen külön pénzügyi keret erre a célra. Ashton asszony kinyilatkozta, hogy színvonalas munkaerőt fog felvenni, férfiak és nők között egyaránt vannak ilyenek, minnyájunk érdeke, hogy hatékony diplomáciai szolgálattal rendelkezzünk. Köszönöm szépen. Szeretne valaki még hozzászólni ez a témához? Oh, amennyiben nem, akkor Cornelzen asszonyt kérném, hogy zárja le ezt a vitát. Igen, szeretnék köszönetet mondani Moran Sartier asszonynak, Brandner asszony nevében. Köszönöm a hozzászólásait. Tudom, hogy a tárgyalások nagyon nehezek, és, és mindenképpen nekünk a nőjogi bizottságként érvényesítenünk kellene az álláspontunkat. Úgy gondolom, ez, ez nem fogja túl komplikálni a dolgot. Vannak ennél sokkal-sokkal kényesebb kérdések. Hálás vagyok a támogatásokért, és megvárom, hogy milyen konstruktív módosító indítványokat kapunk majd. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Az ütemterv pedig a következőképpen néz ki. Módosítókat május 8-án délig lehet leadni szavazásra. 22-én, 23-án júniusban fog sor kerülni itt a szakbizottságban. És akkor rá is térünk a hetedik napirendi pontra, ez a mai utolsó napirendi pontunk mielőtt ugye a, a LIBE szakbizottsággal együtt folytatjuk majd ülésünket. Most azonban a nők jogaira és a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó európai jogszabályok végrehajtását fogjuk megvitatni. Hátterét ennek azt képezi, hogy a koordinátorok szeptemberben úgy döntöttek, hogy a még függőben lévő kérdéseket megvizsgálják az egyes tagállamokban, tehát hogy hogyan is kerültek ezek végrehajtásra, ezek a jogszabályok. Ezt megbeszéltük, és kértük, hogy további javaslatokkal éljenek a további eljárásra vonatkozóan. Most inkább egy általános tájékoztatást fogunk kapni a bizottság részéről, hogy hogyan is, hol is tart az európai jogszabályok végrehajtása a nők jogaira és az esélyegyenlőségre vonatkozóan. Ezen az első lépésünk a, a koordinátori vitát követően tehát akkor most üdvözlöm a bizottság részéről, a foglalkoztatási főigazgatóságról Pereira asszonyt, aki általános áttekintést fog nyújtani erről a kérdésről. Öné a szó, örüljünk, örülünk, hogy itt van. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívták a bizottságot, hogy előadást tartsunk mindennapi munkánk egyik legfontosabb összetevőjéről sokkal kevésbé látható a bizottságnak ez a szerepe, mint a jogszabály kezdeményező szerep. Mindenek előtt szeretném hangsúlyozni, hogy a nemek terén kialakult európai jogszabályok 2002 és 2010 között finomodtak, csiszolódtak ki. 2002-ben érdemileg módosították az egyenlő bánásmódról szóló irányelvet, 2004-ben az egyenlő bánásmód dot kiterjesztették a foglalkoztatásról a szolgáltatásnyújtásra is. 2006-ban egy sor irányelvet módosítottak, és közöttük van, ha nem is fogok vele külön foglalkozni, egy olyan irányelv, amely 2010-ben került elfogadásra, és a 96-os apai, szülési, szülői szabadságról szól a 2002-es egyenlő bánásmód, a 2004-es szolgáltatásnyújtási irányelv és a 2006-os felülvizsgálati irányelv a legfontosabbak. E három irányelv átültetésére 2005 2009-ig terjedő határidőket határoztak meg ezek az átültetési határidők többé-kevésbé frissek még. Az első szakaszban a bizottságnak az volt a prioritása, hogy meggyőződjön róla, hogy az irányelveket tényleg átültették el a nemzeti jogrendekbe. Munkánk első aspektusa a közösségi irányelvek átültetésének ellenőrzése volt tehát, illetve a nemzeti átültető jogszabályok közzétételének ellenőrzése. A következő a helyzet. A három irányelv közül az első a 2002. szeptember harmadik ki. Tehát a 2002-es irányelvet minden tagállam átültette. Itt most csak az átültetési intézkedésekről, nem azok színvonaláról beszélek, ami a 2004-es javakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló irányelvet illeti. Minden tagállam átültette azt, kivéve az Egyesült Királyságot és Lengyelországot. Mm Egyesült Királyságot egyébként a bíróság elmarasztalta éppen ezért, az Európai Bizottság pedig a 260-as cikk alapján a bírósághoz fordul, hogy pénzbírságot is szabjanak ki a tagállamra. Ami Lengyelországot illeti, a bizottság szintén a bírósághoz fordult, a bíróság még nem hozott ítéletet, de az ítélet hamarosan várható. Ami a javak és szolgáltatások irányelvét illeti, két 2007-ben járt le az eltültetési határidő, két tagállam kivételével mindenki eltültette tehát. 2009 volt a határideje az utolsó irányelvnek, itt már vegyesebb a kép, a tagállamok többséget ő tette az irányelvet, de öt tagállam nem tette meg, vagy legalábbis nem értesítette a bizottságot Ausztria, Belgium, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság van ebben a helyzetben. Ezek a tagállamok indoklással látott véleményt kaptak, mint tudják, ez a bírósági eljárás megelőző utolsó szakasz. 2010. januárban, márciusban kerültek ezek kiküldésre a bizottság döntését meg nem előlegezve nagyon valószínű, hogy a, az Európai Bírósághoz fogunk fordulni az elkövetkező hónapok során az öt tagállam ellen. Ami a kommunikációt, a közvetételt illeti, elég pozitív a kép elég magas a száma azoknak a tagállamoknak, akik minden irányelvet átültettek. Szeretném jelezni, elnök asszony, hogy az Európai Bizottság nagyon alaposan járt el, és a 2004-es irányelv esetében már megvannak az első bírósági ítéletek. A felülvizsgálati irányelv esetében pedig, mint említettem, most zárul a bírósági eljárást megelőző utolsó szakasz. Ami a második aspektust illeti, a minőséget, illetve ö, a ö, nemzeti ö, jogszabályok átültetésének minőségét, ö, a 2002 per 73-as irányokra koncentrálnék itt a bizottság által kezdeményezett eljárások száma egész magas. 23 tagállammal szemben kezdeményezett eljárást a bizottság. Jelenleg 16 eljárás még nyitott. Ez azt jelenti, hogy a periódusban csak 7 eljárást tudtunk lezárni. Mondom, az országok nevét lezártuk Ausztria, Finnország, Ciprus, Görögország, Franciaország, Málta és a Csehköztársaság ügyét. Ebben a hét esetben, tehát ez a 2273-as irányelvet jelenti, úgy sikerült lezárni, hogy a jogszabályok módosultak, és így sikerült az irányelvhez és a bizottság véleményéhez alkalmazkodni. Maradt 16 eljárás, amely nyitott szeretném aláhúzni információt gyanánt, hogy többségükben a perren per megelőző eljárás lezelt, mert indoklás ellátott véleményt kiküld, működött a bizottság, és a bizottság szolgálatai előkészítik a döntéshozatali stádiumot. Valószínű, hogy a következő hónapokban, az első fél év maradék heteiben valószínű, hogy a bizottság döntéseket hoz, és reméljük egyes ügyeket le lehet zárni, illetve meg kell keresni a az EU bíróságát. Világos, hogy eljárásoknak a magas száma, hát máshol is van magas szám, szabálysértési eljárások magas száma azt jelenti, hogy még sok munka maradt hátra. A 2002-es irányelvel kapcsolatban, az átültetés minőségével kapcsolatban, a mi szolgálatunk és a bizottságunk ezt prioritásként kezeli. Prioritást kap a 2002 73-as irányelv. Ez a magyarázata annak, hogy a 2004 eh, per 113-as irányelv átültetésének az ellenőrzése eh, még nem eh, kezdődött meg. Prioritásokat kell megállapítani, ez az egyik ok. A másik ok az, hogy a 2002 kettes irányelv sok olyan elvet, általános megállapítást fogalmaz meg, amely ugyanaz, mint a következő két irányelvben. Ezért, ha sikerül megoldani a rossz átültetés eseteit a 2002-es irányelvvel kapcsolatban, akkor ezzel jelentősen csökkent csökken azon eljárások száma, amelyet a másik két irányelvvel kapcsolatban kell nyitni. Lehet, hogy túl sok számot mondtam, túl sok tényt, elemet sorakoztattam föl, de hadd mondjam el, hogy örülni kell annak, hogy a tagállamok többsége átültette az irányelveket, kivitelt képeznek azok, akik nem. 16 szabásértési eljárással, amely nyitva van, meg kell állapítani, hogy az átültetés nehéz volt a tagállamokban. Nyilvánvaló, hogy a bizottság a jelentésében kimondta, a szükséges szabálymódosítások jelentősek. Egyes intézkedések hát nagyon technikai jellegűek de elég széles az alkalmazási terület, és ez a magyarázat. Alá kell még egyszer húzni, hogy a tagállamok jelentős javulást mutatnak, és a tagállamoknak továbbra is sok erőfeszítést kell tenniük az átültetésben. Szeretném még azt is aláhúzni, hogy a tagállamok több mint egy negyede, akiknél megkezdtük az válsértési eljárás, már időközben módosította a szabályait, hogy megfeleljen a bizottsági vélemények. Természetesen nem az a bizottság célja, hogy a bíróság elé citálhassa a tagállamot, hanem hogy meglegyen a megfelelő átültetés. Ezért csak örülhetünk annak, hogy sok tagállam így járt el. Reméljük a többi is fogja követni a példát. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nevében köszönetet szeretnék mondani a tájékoztatásért, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy tájékoztatást kapjunk arra, hogy a vonszabályok végrehajtása hogyan is néz ki. sokáig ez nem volt ilyen világos, de most új törvények születtek, új témákkal foglalkozunk, de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a már létező jogszabályok végrehajtása hol is tart. Tehát nagyon fontos információkat kaptunk, ezért szeretnék köszönetet mondani. Az első felszólal pedig Vágra asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm szépen a tájékoztatást is, és akkor szeretnék némi kommentárt fűzni ahhoz, ami elhangzott, illetve legfőképpen ahhoz, ami nem hangzott el. Akkor, amikor ez a kérdés fölmerült, nyilvánvalóan az egyik legeklatánsabb példa a gender pay gap volt, ahol nyilvánvaló, hogy van törvény, nem is egy, hanem sok törvény van, ismételten elvi szintekben ezek a törvények transponálásra kerültek. A helyzet mégis az, hogy úgy látjuk, hogy a hatékonyságuk igencsak megkérdőjelezhető. Most Másik oldalon meg azt látjuk, hogy a belga elnökség állítólag azt ígéri, hogy 0-tól 5%-ra csökkenti a mostani 18%-os bérezési különbségeket. És itt azt szeretném megkérdezni a, a bizottság jelenlévő képviselőitől, hogy ezt hogy lehet elérni egy olyan törvénykezéssel, ami ugyan át van ültetve, de mégiscsak teljesen a hatékonyság hiányától szenved. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy készül-e valamilyen szigorítása a, ennek, a, ennek a törvénykezésnek, mert nyilvánvalóan a hatékonyságát valamiféleképpen növelni kell és föltehetően, föltehetően ez új, új legislatíva nélkül elképzelhetetlen. Itt nem lehet arra várni, vagy hát szerintem illúzió arra várni, hogy holnaptól kezdve mindenki enyhe szívrohamot kap a felelősség tudattól, hogy ezt a, ezt a törvénykezést nem tartják be tehát itt valamiféleképpen előre kell lépni, vagy, vagy valamilyen információs rendszer, ami kötelező, vagy a szankciók irányába. Nem nagyon jól tudom elképzelni, hogy ezzel kapcsolatban is infringementet vezetnek be, de ez is elképzelhető. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy ebben a kérdésben mi várható. Egy másik kérdés, ami, ami úgy szintén eléggé, eléggé izgat bennünket, az a, az a, az Equality Body-nak a kérdése, mert úgy látjuk, hogy nagyon különböző hatáskörökkel ruházták föl őket, és nagyon sok tagállamba, tagállamba annyira aluldimensionált a, a földszereltségük, az ellátottságuk, hogy teljesen elképzelhetetlen, hogy azokat a, azokat a feladatokat teljesíteni tudják, amire amire ö, létrehozták őket. Azon fölül, azon fölül a, a lehetőségeik is annyira korlátozottak, hogy igazából nem sok mindent tudnak tenni az egyenlőség területén. Az elvek azok rendben vannak, meg is alakították őket, tehát transponálással nincs gond itt se, csak a hatáskörükkel, meg a, meg a létező lehetőségeikkel van gond. Hogy ilyen esetekben a, a bizottságtól mi várható? Köszönöm szépen. Bauer. Ehm, om Köszönöm szépen. Nem tudom, a bizottság szeretné erre reagálni, akkor Pereira úr újra megkapja a szót. Quelques éléments de, de réponse. Erre akkor megpróbálnék válaszolni Bauer asszonynak, ami a nők bérhátrányát illeti, erről nem szólhatok, mert nincsen átültetési probléma. Nem átültetési problémáról van szó, hanem arról van szó, hogy a közösségi szabályok jelenlegi formájukban hatásosak-e a bérhátrány ledolgozására, mint mondta kezdeményezett egy jelentés, jól ismeri a helyzetet, és a bizottság eh, ígérte, hogy elgondolkozik arról, hogy hatékony eh, a eh, bérhátrány szabályozása. A bizottság mérleget von erről a gyakorlatról, a női férfi esélyegyenlőségről, hogyha jól tudom, ezt a nyári szünet után fogják elfogadni, és itt lesz információ arról, hogy milyen munka történt, és hogyan lehet ezzel ellen küzdeni. Bauer asszony felvázolt néhány utat, amelyek szerepelnek a parlament jelentésében, de szerepelnek más információs forrásban is, amely rendelkezésünkre áll. Először is a bérek átláthatósága, másrészt pedig a szankciók megerősítése ezek olyan intézkedések, amelyeken el kell gondolkoznunk, konzultálnunk kell a szociális partnerekkel, mert mint tudják, a partnerek szociális szociális partnerekkel való konzultáció kötelező ilyen területen. Ami pedig az Equality Buddies egyenlőségi szerveket illeti nem szeretnék belemenni a részletekbe, de egyes tagállamokban az equality buddies a kompetencia igen a marginális. Egyetértek önnel abban, hogy az a kérdés, hogy az EU-s jogban mi legyen a hatáskörük Pontosítani kellene, hogy milyen szintű függetlenséget kell biztosítani az egyenlőségi szerveknek, egyenlőségi testületeknek. Ezen most dolgozunk, még nincs meg az eredmény, de gondolom, hogy nem sokára sokkal világosabban fogjuk látni a tagállamokban a helyzetet. Például a humán erőforrások, illetve általában az erőforrások helyzetét nem sokára illetve hogy ö, mi a felügyeleti ö, szerv, hogyan illeszked meg be a kormányzati adminisztrációba. nyilván egyértelmű, hogy a jelenlegi irányelvek szövege az equality buddy-ról hát elég homályos, és az irányelvek követelményei hát jogi szempontból eléggé gyengék a tanulmány után, ami most folyik, el kell majd gondolkodnunk azon, hogyan lehet ezen szervek hatáskörét erősíteni. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a napirendi önk végére értünk. Most következik egy rövid szünet és akkor negyed hatkor találkozunk újra, hogy aztán az európai védelmi határozatról beszéljünk. Tehát akkor szünet, de előtte még emlékezhetnék arra, hogy holnap egy másik teremben fogunk ülésezni. Az ASP 3E2 teremben találkozunk, tehát senki se hagyja itt a dokumentumait, hogyha az ülés végére értünk. Tehát akkor rövid szünet, 17 óra 15-ig köszönöm.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 På jämställdhetsutskottets vägnar vill jag hälsa er varmt välkomna. A Nőjogi Szakbizottság nevében üdvözlöm Önöket az együttes ülésen a Nőjogi Bizottság és a Libé Bizottság együttes ülésén. Nagyon fontos témára térünk rá az Európai Védelmi Határozatra Először is szeretném a hátteret felvázolni. 12 tagállam egy irányelv tervezetet vázolt fel az európai védelemről. Ezt a javaslatot az év elején bemutatták a tanácsban. Mivel a, az áldozatok védelme, főleg amikor nők elleni erőszakról van szó, és lányok elleni erőszakról van szó. Ez az áldozat védelem különösen érdekel bennünket. Ez a Libé Bizottság és a Nőjogi Bizottságnak egyaránt a hatás körébe vág. Nagyon jó, hogy együtt tudunk dolgozni egyik szakbizottság a másikkal. Mint tudják, az 51-es cikk szabályozza ezt a szakbizottságok közötti együttműködést. Most az első közös ülésünket, az első együttes ülésünket tartjuk, és az elnökség megoszlik Gönc Kinga, a LIBE e, szakbizottság első alelnöke között, valamint közöttem. E, szeretném e, megadni neki a szót, hogy bemutassa a kérdés után a spanyol elnökséget és az Európai Bizottság képviselőt halljuk. Ginz kap szót. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mielőtt rátérnénk magára a tárgyra. Szeretném kifejezni hálámat, és elmondani, nagyon örülök, hogy együttes ülést tarthatunk. Ez mutatja, milyen fontos ez a téma. A Libe és a FAM szakbizottság képviselői vannak jelen. Ez rendkívül fontos téma számunkra. A védelmi határozat ugyanis azon áldozatokról szól, akik bármilyen nemi alapú erőszak áldozatai, nem csak nem jellegű bűncselekményekről van szó azonban. De ilyen keredben kell ezt tekinteni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és különböző aspektusokból vizsgáljuk a fontos kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót a spanyol elnökség képviseletében itt lévő tagoknak. Kobó úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között, különösen azért, mert hogy ezt a kezdeményezést bemutathatom önöknek, ez egy spanyol és 11 másik tagállam kezdeményezése, összesen tehát 12 tagállam áll a kezdeményezés mögött, és mind a 12 tagállam kezdettől fogva támogatta ezt a lépést, és támogatni is fogja ezt. Ennek az irányelv tervezetnek a célja az, hogy a védelmi intézkedéseket, amelyek már eh, részben léteznek is, és mindenféle áldozatot védenek, nem csak a, a nők elleni erőszak áldozatait, bár 90%-ban a nők védelmet szolgálják ezek a védelmi intézkedések tehát 90%-ban családon belüli nemi alapú erőszakról van szó, és azért úgy gondoljuk ez a megfelelő fórum arra, hogy megvitassuk ezt a kezdeményezést. Ezek a védelmi intézkedések, amit már mondtam, minden tagállamban léteznek, az Európai Unió valamennyi tagállamában vannak ilyen intézkedések, de ma ezek érvényüket veszítik, amikor az áldozatok átlépik a tagállam határát. Attól a pillanattól fogva a védelem nem vonatkozik már rájuk, tehát csak a tagállamok határain belül érvényesek ezek az intézkedések, és nincs lehetőség, legalábbis eddig nem volt lehetőség arra, hogy a védelmi intézkedéseket a határon túl is e, érvényesítsük. De hát ugye itt a személyek szabad mozgására van szó, éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy minél hamarabb kiigazítsuk ezt. Kezdettől fogva tudtuk, hogy a tagállamainkban ezeket az intézkedéseket különböző hatóságok ö, tartatják be, általában polgári jog alá esnek ezek, de van, ahol a büntetőjog ható, hatáskörébe tartoznak ezek az intézkedések. Mi azonban fontosnak tartjuk, hogy megakadályozzuk, hogy az áldozatok további bűncselekmények áldozatává váljanak, és éppen ezért attól függetlenül, hogy polgárjogi vagy büntetőjogi intézkedésekre van ez szó, ezeket mi szeretnénk határon túlra is kibővíteni. Mi az áldozatokat tartjuk szem előtt. Gondoljunk például egy német állampolgára, aki Spanyolországba utazik, és ő számára egyáltalán nem játszik szerepet, hogy polgári jogi vagy büntetőjogi bíróság hozta meg a határozatot a védelmi intézkedésre. Hogyha egy hónapra vagy akár hat hónapra ez a német állampolgár Spanyolországba utazik, akkor a védelmi intézkedéseknek ott is e, érvényben kell lenniük, ott is alkalmazni kell ezeket az intézkedéseket. A német áldozat ezt a Spanyolországban. De az áldozat számára ugye nem játszik a szerepet az, hogy polgárjogi vagy pedig büntetőjogi határozatról van ez szó, számára csak a védelem fontos, és meg kell akadályoznunk, hogy az áldozatok további bűncselekmények áldozatává váljanak. És azt kell biztosítanunk, hogy a védelmi intézkedések érvényben maradjanak, annak ellenére is, hogy az áldozat esetleg egy másik államba utazik. Éppen ezért az szerződés 82. cikke képezi az irányelv tervezett jogi alapját. Ezen kívül vannak még további változatok a szöveg belül, vannak még olyan hivatkozások, amelyek megerősítik a jogalapot. Hogyha valaki ezt a jogalapot nem ismeri el, és hangsúlyoznám, hogy a 82. cikke teljesen világosan jogalapot képez ez. Tehát, hogy ezt valaki nem ismeri el, akkor annak nem lehet jogi oka, valamilyen más oka lehet annak, és éppen ezért hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenlegi szövegváltozatban sikerült különböző intézkedéseket összefoglalni, akár polgári jogi, akár büntetőjogi intézkedésekről van szó. Itt ezeket összefoglaltuk, és minden esetben, ahogy már mondtam, a további bűncselekmények megakadályozása a cél, a jogalap tehát a 82. cikk, ez világos, ez alapján tudunk az igazságügyben együttműködni. És éppen ezért hálás is vagyok ezért az eszmecseréért. És amit mindenképpen szeretnénk elérni, az az, hogy az Európai Parlamentben ezt meg tudjuk vitatni, szeretnénk, hogyha önök is véleményt nyilváníthatnának. Természetesen lehet még javítani a szövegen. Biztos vagyok abban, hogy a parlamenttel történő együttműködésünk csak javítani fogja a szöveget. Azért is vagyunk itt, ezért kerül ma sor erre az eszmecserére. Annak érdekében, hogy valóban ki tudják nyilvánítani az álláspontjukat a spanyol soros elnökség felé. Természetesen vannak még akadályok, amelyeket el kell hárítanunk a jövőben. Már a múltban is szembe találkoztunk akadályokkal, de a soros elnökség, a spanyol elnökség és a minket támogató tagállamok azt szeretné, hogyha meg tudnánk vitatni ezt a kezdeményezést önökkel. A jövőben szeretnénk hatékony eszközöket kidolgozni, és nem szeretnénk elvesztegetni ezt az első alkalmat, szeretnénk rögtön megtenni az első lépést, természetesen további lépések fognak még a jövőben következni, de most az első lépést szeretnénk itt az Európai Parlamentben megtenni, szeretnénk arról beszélni, hogy kölcsönösen elismerésre kerüljenek a védelmi intézkedések Európában. Manapság ugye ez még nem létezik, erről megfeledkeztünk, éppen ezért szeretnénk ma itt erről a lehetőségről önökkel beszélni. Azt szeretnénk, hogyha az új szövegben mindez megjelenne. Éppen ezért kérem önöket, hogy elemezzék ezt a javaslatot, és elemezzék jelen formájában ezt a szöveget, amely a tanácsi tárgyások során született. Tehát elemezzék ezt az új szöveget, ahol a jogalap teljesen világosan megjelenik, és világosan fel is osztottuk ezt a szöveget, és hogyha vannak még kétségek, akkor a spanyol soros elnökség természetesen nyitott arra, hogy megvitassuk ezeket a kérdéses pontokat, de amint mondtam, a jogalapot megváltoztattuk, és megerősítettük. Itt a büntetőjogi együttműködésre hivatkozva még inkább csak megerősítettük a jogalapot. Továbbá ez egy olyan tervezet, amely különböző mechanizmusokat fogal, fog magába. Ta, itt egy szakaszos rendszert kívánunk a kölcsönös elismerésre bevezetni, hiszen ugye különböző büntetőjogi, polgári jogi rendszerek vannak érvényben az Európai Unió tagállamaiban, és mi most egy olyan mechanizmust kívánunk bevezetni, amely amely ezekben az esetekben a családi erőszak áldozatainak esetében alkalmazásra kerül, éppen ezért ez a mechanizmus különböző eszközöket, intézkedéseket kombinál. Arra kértek, hogy röviden mutassam be ezt, ezért most be is fejezném, de nyilván nyitott vagyok a kérdéseikre, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a meghívásra, és amint mondtam, szeretném ezt önökkel megbeszélni, és hogyha a tanácsban döntés születik, illetve a parlamentben döntés születik, és ez nem tetszik a parlament, e, elnézést a bizottságnak, akkor az Európai Bírósághoz lehet fordulni. Köszönöm szépen. Köszönjük a spanyol elnökségnek a tájékoztatást. Most pedig a bizottság kapja meg a szót. A bizottság nevében Jonathan Fowl úr kapja meg a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság természetesen teljes szívvel támogatja ennek a javaslatnak a célját. Hát ki ne támogatná? Valós problémával állunk szemben, valós szükséglettel, európai eh, jogszabályalkotási megoldásra van szükség, ez kétségtelen, de megfelelően kell ezt a munkát elvégeznünk, hogyha nem megfelelően végezzük el, akkor évekig tartó jogi viták és bírósági eljárások következnek, és pont azok, akiket védeni akartunk, fognak vádolni bennünket, hogy eh, nem sikerült a részleteket megfelelően kialakítani. Itt a részletek nagyon fontosak a szerződés egyértelműen különbséget tesz büntető és polgári jog között a Lisszaboni szerződés ratifikációjánál sok tagállamban pontosan az jelentette a problémát, hogy az Európai Unió pontosan milyen szerepet is kellene, hogy játszon a különböző jogterületeken. Nagyon különböző szabályok vonatkoznak ennek eredményeképpen a büntető jogra, illetve a polgárjogra. Egyes tagállamok nem is vesznek részt az európai jog alkalmazásában, attól függően, hogy büntető vagy polgári jogról van szó. Úgyhogy a védelmi határozat nagyon fontos kérdésében a nemzeti jog is különbözik. Egyes országokban ez egy büntető jogi kérdés, más országokban polgárjogi kérdés, és egyes országokban tragikus esetek időnként mindkét kategóriába tartozhatnak. jogi, technikai részletekről beszélni egy ilyen tragikus súlyosságú kérdésben szinte már blaszfémia, mégis meg kell tennünk, hiszen ezen múlik majd a sikeressége. Különben nem működhet megfelelően a just rendszer, a bíróságok nem fogják alkalmazni, stb nagyon sokféle jogi érvelés képzelhető el. Nagyon fontos tehát különbséget tenni a büntető eljárásokban felvetődő kérdések és az olyan kérdések között, amelyek a megelőzés büntetőjogi területén vetődnek fel, erre megint más szerződési cikk vonatkozik, illetve a polgári jog területén felvetődő kérdések között, mert ezekre megint más szabályok vonatkoznak. Azt javaslom, hogy az asztalon lévő javaslat alapján dolgozzunk, a tagállamok kezdeményezésében a szigorúan vett büntető eljárások területéről van szó, és jövőre a bizottság tehetne egy javaslatot a fennmaradó területekről, hogy az Európai e, Uniós jog a szerződés szabályainak megfelelően az összes felvetődő lehetséges problémával e, foglalkozhassék. Olyan jogszabályt kell alkotni, e, amit megfelelően alkalmazhatnak a bíróságok, annak a kockázata nélkül, hogy értelmezési jogviták alakuljanak ki. Ez nem könnyű, és időt is szükségeltet. Mi hatástanulmányt kell, hogy végeztessünk a tagállamokkal ellentétben, és megfelelő szokványos módon 2011 elején be is fogjuk nyújtani ezt a javaslatot, hogy megfelelő jogszabályokkal rendelkezzünk. Hogyha nem így tennénk, az veszélyes lenne, veszélyes magára a jogszabályra nézve az Európai Bíróság esetleg érvénytelenítheti, másfelől pedig veszélyes az állampolgárok vonatkozásában, akik abban az illúzióban ringatnak magukat, hogy megoldottuk a problémájukat, de az egész rendszer összeomolhatna az Európai Unió bármelyik tagállamának, bármelyik bírósága, ugyanis jogilag megkérdőjelezhetné a jogszabályt. Nagyon fontos ezt elkerülendő tehát, hogy megfelelően kezeljük a kérdést, a büntető eljárásokkal foglalkozzunk először, a megelőzéssel és a polgári joggal pedig egy második szakaszban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének ezeket az információkat, most pedig megadom a szót az előadónknak a Nőjogi Bizottság részéről, aztán a Libészek Bizottság előadójának. Mielőtt Jimenez asszonynak adnám meg a szót, szeretném emlékeztetni a kedves kollégákat, hogy 18 óra 30-ig van csak tolmácsolás. Jimenez asszony, tessék! Okay. Eh... Muchísimas gracias. Quería agradecer al... Nagyon szépen köszönöm. Köszönet az elnökség képviselőjének, köszönet az Európai Bizottságnak, és köszönet önöknek, minnyájuknak. Az elnök asszonynak, a Libé szakbizottság alelnök asszonyának. Ez a kérdés minnyájunkat nagyon érdekel, én pontosan áldozatvédelemmel foglalkoztam, mielőtt európai parlamenti képviselővé megválasztottak. Az áldozat, a sértett univerzuma kell, hogy a kérdés középpontjában legyen ma is. A terrorizmus áldozatait jól ismerem, elvesztettem a fivéremet és a sogornőmet, az ETA áldozatává váltak. A Libé és a Nőjogi Szakbizottság a Stockholmi program alapján kezdett hozzá ennek a kérdésnek a tárgyalásához. Az európai védelmi határozatról van szó. Ugye a távoltartás is nagyon fontos kérdés amivel sokat foglalkoztam, és ezért akartam előadó lenni ebben a témában. Nagyon örülök, hogy a Nőjogi Bizottság végül is bizalmat szavazott nekem. Én azt szeretném, hogy a védelmi határozat hatékony legyen, és az egész Európai Unióban azonnal végrehajtandó tehát, hogyha valaki nemzeti védintézkedésben részesül, akkor az egész EU-ban védeni kell őt. Sajnos a körülmények nem annyira biztatóak pillanatnyilag. Ahogy a tanács képviselője jelezte, az Európai Bizottság lelassította a munkát, a parlament azonban szeretné a véleményét keresztül vinni. Ez egy olyan irányelv, amit nem az elnökség kezdeményezett, Ez egy olyan irányelv, amivel tartozunk az áldozatoknak. Igazából nem az európai intézmények találták ki. Abban bízunk, hogy az európai védelmi határozat ugyanolyan védelmet nyújt majd minden eh, tagállamban az áldozatoknak, mint saját államukban. Semmi esetre sem arról van szó, hogy az újságok címlapjára szeretnénk kerülni, a média figyelmét szeretnénk felkelteni, valós védelmet szeretnénk nyújtani a sértetteknek, az áldozatoknak, nem szabad őket valós védelem nélkül hagyni, cserben hagyni, igazi áldozatvédelemre van szükség, és ez a határozat nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy más intézkedéseket is hozzanak. A 9C pontban problémákról van szó. Az a kapcsolatban, hogy az adott állam hatáskörébe tartozik a az olyan cselekmények megítélése, ahol közkegyelemmel részesítettek valakit, stb. Az a feladatunk, hogy olyan eszközt hozzunk létre, amely jogi védelmet nyújt az áldozatoknak, és megóvja attól a vitát a jogvitától, hogy vajon meg kell-e védeni, vagy nem. Helyezkedjünk az áldozat bőrébe, Gondoljunk bele, hogy milyen helyzetben van, nem szabad további jogi problémákat is a vállára tenni. Fontos, hogy az áldozatok jogait védhessük, és ne legyenek kivételek. Garantálni kell, biztosítani kell ezt a védelmet ehhez a parlamentnek, a bizottságnak, a tanácsnak egy hangon kell megnyilvánulnia, együtt kell működnie, nem szabad azt keresni, hogy kinek, a, kinek köszönhető majd, ha eredményt érünk el. Az a lényeg, hogy olyan eszköz jön létre, ami nagyobb biztonságot nyújt Európában az áldozatoknak. Az állampolgárok azt akarják, hogy tovább munkálkodjunk az áldozatvédelmen. Védjük meg a nőket a háztartáson belüli erőszaktól, és védjük meg az áldozatokat a jövőben a szervezetbűnözéstől, az emberkereskedelemtől, a terrorizmustól. Éppen olyan pillanatot élünk, amikor az áldozat kell, hogy az eljárás a folyamat középpontjában legyen. Elnök, köszönöm szépen! meghallgatjuk a Libe szakbizottság előadóját is. Romero asszony, tessék. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos időpont, hiszen most először beszélünk európai védelmi határozatról az Európai parlamentben, méghozzá olyan határozatra, amely a nemi alapú erőszak áldozatait védené. Úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosság. Most először beszélünk arról, hogy valóban létezik a nők ellen irányuló erőszak, és most először van két olyan tagállam, amely előrukolt egy ilyen tervezettel. ez az erőszak egyáltalán most kerül először napirendre az Európai Parlamentben. A tanács tervezete éppen ezért nagyon érdekes, üdvözli minden nőjogi szervezet, valamennyien üdvözlik ezt, akik támogatják az ilyen típusú fellépéseket, és nagyon sajnáljuk, hogy a bizottság eh, korábban nem eh, vette magához a kezdeményezést. Éppen ezért végül csak a tanács tudott lépni. A, a tanács egy valódi problémát tűzött napirendre, egy olyan problémát, amely tulajdonképpen majdnem valamennyi tagállamban jelen van. És a tanács ö, arra a következtetésre is jutott, hogy sürgősen lépésekre van szükség. A bizottság ugye még nem tudott lépni, mivel késedelmesen tudta csak felvenni a hivatalát, és a bizottság a terrorizmus áldozataira vonatkozó irányelv tervezetre gondolt, de most egy olyan tervezetről van szó, amely olyan áldozatokra irányul, a, amely esetekben ismerjük az elkövetőket, Itt az ellenük irányuló erőszakról van szó, ugyanakkor semmi akadálya nincs annak, hogy a bizottság kidolgozza a tervezetek szerint az irányelv tervezetet a terrorizmus áldozatairak védelmében, de mi, ez most akkor is egy nagyon fontos lépés a megelőzés és az igazságügyi együttműködés terén. Mindez reményre adok okot, hiszen megtesszük az első lépéseket az igazi megelőzés felé, és az igazságügyi együttműködés terén is sikerül előre lépnünk. Itt pedig nem bocsánatos bűnökről van szó, házastársak közötti uh, kis uh, uh, büntetekről, itt valóban nemi alapú erőszakról van szó, nem pedig bocsánatos bűnökről, a, nem olyan esetekről, ahol csak polgári, jogi határozatok ö, születetnek, hanem itt ugye akár halálos ö, áldozatai is vannak ennek az erőszaknak, és itt a büntető jognak is fel kell lépnie. Nagyon sokszor panaszt tesznek az asszonyok, illetve nagyon sok nő meg is hal ilyen erőszak következtében. Éppen ezért fontos, hogy megelőzzük ezeket az eseteket, hogy ne halljanak meg többen. Ez az alapjogi kárta egyes cikkével és összhangban áll, ahol ugye a testi épséget kívánjuk védeni, minden személy testi épségét védi ez a cikk. Itt nem másodlagos problémákra van szó. Itt nem rossz viselkedésről, félreértésekről, házastársi vitáról van szó. Itt nem, legyen szó akár stabil partneri kapcsolatokról, házasságról, vagy bármiféle más kapcsolatról. Ez a fajta erőszak túl sokáig volt tabu, sok országban a mai napok tabuizálják ezt. Éppen ezért szeretnénk egy megfigyelőközpontot létrehozni, és szeretnénk tanulmányt uh, elkészíteni, az adatokat szeretnénk feldolgozni. Sok tagállamban vannak erre vonatkozó adatok, de ugyanakkor mi még nem rendelkezünk konkrét adatokkal arra vonatkozóan, hogy az európai tagállamokban hány ilyen védelmi intézkedést foganatosítottak. Vannak becslések, abból indulhatunk, hogy kb. 100 ezrek százezres nagyságrendben vannak ilyen intézkedések. Tudjuk, hogy Spanyolországban jelenleg több mint ezer védelmi határozatot hoztak már. Nagyon sok román nőt véd ilyen határozat, mert mondjuk Európában utaznak több országon keresztül, és őket védik ezek a határozatok. És olyan nőkre van szó, akik bármikor erőszak áldozataival válhatnak, és hát gyilkosságokról is van szó. Nap mint nap átéljük ezt Spanyolországban. Éppen ezért jó lenne, hogyha tudatában lenne a bizottság annak, hogy sürgős lépésekre van szükség, hiszen a helyzet igenis drámai. A megfigyelő központja a Women Against Violence in Europe, tehát ennek a szervezetnek a megfigyelő központja, kb. 250 ezer áldozatról beszél Európában, tehát ilyen típusú nemi alapú erőszak áldozatává váltak körülbelül 250 ezre. Hogyha ezt összevetjük mondjuk a terrorizmus áldozataival, akkor nagyon hasonló számokról beszéltünk Európában és az Egyesült Államokban is. Tehát a szeptember 11-i merénylet áldozatainak nagyságrendjéről van itt szó, és mindez úgy folyik Európában, hogy bármi is történne ezzel ellen a mindennapok szintjén. Életek vesznek el, emberek halnak meg, de semmiféle következményei nem jár ez a parlamentekben, éppen ezért nagyon reménykeltő ez a lépés, hogy talán történik most valami. A bizottság bizonyára foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, értékelni fogja a helyzetet. Természetesen nyilvánvalóan más szemszögből fogja ezt a tervezetet megvizsgálni, mint a terrorizmus áldozataira vonatkozó tervezetet, hiszen itt egy más típusú erőszakra, egy más típusú erőszak áldozataira van szó. De ugyanakkor ez a kezdeményezés, ez a tervezet megteremtheti, kitaposhatja az utat a további hasonló tervezetek számára, és a bizottság kétség kívül foglalkozni fog ezzel a tervezettel, méghozzá a probléma nagyságát is figyelembe fogja venni. És szeretnék még arra visszautalni, amely az ülés elején hangzott el, amelyet, amit a bizottság és a tanács képviselői mondtak el. Tehát nem szabad uh, ennél a témánál uh, tévednünk a, a, a célt célra vonatkozóan itt az áldozatok védelméről van szó. Lehet, hogy az Európai Bíróság mindezt másképpen fogja értelmezni. Talán nem is olyan sanáltos akkor, hogyha tévedünk, de a lehetséges áldozatokat tiszteletben kell tartanunk, és éppen ezzel be kell tartanunk a határidőket, és meg kell próbálnunk megakadályozni, hogy további áldozatok, további személyek váljanak áldozattá. Természetesen ez egy összetett kérdés, minden szempontot elemezni kell, de az Európai Parlament együttműködésével bizonyára sikerül a problémákat megoldanunk. És a jogi szolgálat ellenállását, akadályait természetesen komolyan kell vennünk, biztosan indokoltak ezek a, a fenntartások, de biztos vagyok abban is, hogy a szöveget sikerül úgy módosítani, hogy minden kérdést meg tudjunk oldani. Köszönöm szépen, Romero asszony. Két képviselő kíván hozzászólni. Hogyha mások is szeretnének hozzászólni, akkor jelentkezzenek. Most hárman vannak a listám. Buszotil úr, Boszkap asszony és Pilpa asszony. Kérem, jelezzék, hogyha szintén szeretnének hozzászólni ez a kérdéshez. Szeretnék emlékeztetni azonban arra, hogy nincs túl sok időnk. Tehát akkor Buszutil úr kapja meg a szót. Yes, thank you, Madam Chairman. Um, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a két uh, vitaindító előadást is az EPP frakció koordinátoraként és a LIBE tagjaként hadd mondjam el önök asszony, hogy kisé frusztrál mindaz, amiről itt szó van. Konkrétan az intézmény közi vita, ami a bizottság és a tanács között kialakult ebben az ügyben klasszikus helyzet állt elő. A bizottság azt mondja, hogy itt a javaslaton minél hamarabb fogadják el. A tanács mondja ezt, a tolmácsolózést kér, a bizottság pedig azt mondja, hogy neki, ő, neki nem felelez meg mind a két intézmény flörtöl velünk, hogy a mi figyelmünket elnyerje saját javaslatát szeretné verni. Felvetődik bennem, hogy komoly ez az egész így. Sajnálom, ahogy a tanács mondja, amikor azt mondják, hogy hát akkor pereljenek be minket, vagy idézzenek a bíróság elé. Szerintem ez nem komoly hozzáállás. Illetve egy olyan javaslatot tenni, Hasonlóképpen, ami ennyire szűken csak a büntető eljárásra vonatkoztatja az új szabályt, ez azt jelenteni, hogy csak néhány tagállamban lenne alkalmazandó, alkalmazható. Szerintem mindkét intézménynek vissza kellene térni a rajzasztalához, és a saját javaslataikat rendbe kellene tenni, meg kellene állapodniuk egymás között, és valami valami olyasmivel állni elő, ami koherens, mert amit ma olvasunk, az egyáltalán nem koherens, és ez nagyon sajnálatos. Ez már a második eset az elmúlt időszakban. Már előfordult egyszer, hogy vagy a bizottság, vagy a tanács javaslata közül kellett választani tolmácsolás fordítás kérdésében is láthattuk, hogy milyen feszültség van a tanács, saját javaslatát szerette volna megvalósítani, a bizottság viszont kitartott az ő javaslata mellett. A szerződés fontos jogkört adott most nekünk, nem hiszem, hogy a kezdeményező szerep szerepet így kellene alkalmazni a tanácsnak és a bizottságnak. Úgy gondolom, kedves kollégák, hogy mindenek előtt jogtanácsot kellene kérnünk a jogi szolgálatainktól. Valaki fogja a kezünket és mondja el nekünk, hogy mi a jogi helyzet a tanácsra, vagy a bizottságra hallgassunk. Kinek van igaza? mindenképpen kérjük ki a jogi szolgálat véleményét, és ezt követően jussunk közös konklúzióra, mármint a két szakbizottság. Szerintem egyértelműen nem mehetünk bele abba, hogy egy elsietett jogszabályt fogadunk el, ahol az intézmények így fogalmaznak, hogy maximum bíróság elé majd bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Boszkurt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy ez egy nagyon jó javaslat. Úgy gondolom, hogy szükség lenne a védelmi, az Európai Védelmi Határozat intézményére. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk. Nagyon sajnálatos lenne, hogyha egy ennyire jelentős dolog azért omlana össze, mert alkalmazhatatlan, vagy mert hibák csúsznak bele. Szerintem nagyon fontos, hogy jól végezzük el ezt a munkát, ennyivel tartozunk a nőknek, akik fenyegetettségben élnek. Lenne egy kérdésem is, kicsit zavarban vagyok, kicsit összezavarodtam amikor a javaslatot megismertük, akkor azt mondták, hogy a nőket védeni ez a javaslat. Aztán később azt mondták, hogy mindenkit. Most visszatértünk ahhoz az érveléshez, hogy itt a nők védelméről van szó. Én is így ezt feltételeztem eredendően, de hogyha nem ez a helyzet, akkor kérem, hogy szóljanak. Lenne egy kérdésem is. Ugyanis a bizottság azt mondja, hogy csak a büntető tényállásokra vonatkozna ez. De mi tartozik ide? Szeretném, hogyha a bizottság elmondaná. Milyen tényállások, milyen bűncselekmények tartoznak ide? Aztán 12 tagállamtól ered ez. 15-en nem kezdeményezték Mit jelent ez? Jó lenne, hogyha elmagyaráznák, hogy milyenek az erőviszonyok a tanácsban, hiszen csak 12 tagállam sorakozott fel. Nagyon szeretném, hogyha sikeresek lennének, és jó javaslattal előállhatnának, hogy tényleg segíthessük a nőket, akiknek nagy szükségük van erre Európában. Köszönöm szépen, Bilbao asszony, tessék. Tisztelt elnök asszony, mindenek előtt nem vallottam még be eddig, hogy rövid parlamenti tapasztalatom során ez volt ez a bizottság javaslat, ami a leginkább csalódást keltett bennem. Egy politikai konfliktusnak vagyunk szemtanúi, és a parlamenten belül is ugyanez a hangulat. Nekünk parlamenti frakcióknak kell eldönteni, hogy most a bizottság vagy a tanács mellett sorakozunk fel. Szerintem elég rosszul indul az ügy szerintem minnyájunknak nagy erőfeszítést kell tennünk, és úgy tűnik, hogy ma könnyű nőket megölni Európában. Azt hiszem, hogyha más, kérd, más lett volna a kérdésfelvetés, keves, kisebb lenne a megosztottság is. Szerintem felelősen, politikai felelősség tudatában kell eljárnunk, megoldásokat kell a nőknek és a férfiaknak is nyújtanunk, és felhívást intézek most annak érdekében, hogy tényleg óvatosan fogalmazzunk. 21. században vagyunk, a tagállamoknak vannak jogszabályaik, és figyelembe kellene venni azt a realitást is, ami a ma realitása. Homoszexuális párok között is fordul elő erőszak. Ezt is figyelembe kellene vennünk. Ugyanakkor fontos, hogy elfogadhassunk valamit, ami megoldást nyújt a nők problémájára. Következő kérdést tenném fel a tanácsnak és a bizottságnak is intézve. Tényleg úgy gondolják, hogy együtt meg tudjuk tenni ezt az erőfeszítést, a tanács, a bizottság és mi, annak érdekében, hogy a meghatározott határidőre a nőknek védelmet adjunk. A nőknek és a férfiaknak is egyébként. Védelmet az erőszak, a családon belül erőszak ellen, méghozzá egész Európában és rövid távon. Na most, ha ez nem lehetséges, akkor a bizottság valamilyen átmeneti megoldást eh, tud fogadni, a 2010-es javaslatába be tud venni mert azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a nőknek biztonságot nyújtsunk, és hogyha nem sikerül jól elvégezni ezt a munkát, akkor még nagyobb bizonytalanságba kerülnek a nők, mert nem tudják, hogy hogyan tudják megvédeni magukat, nem tudják, hogy milyen védelmet kaphatnak egész Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékezni rá, hogy a tanácsnak és a bizottságnak sok kérdést tettek fel ezért kérem, nagyon röviden szólaljanak fel, mert idő kell a tanácsnak és a bizottságnak a válaszadására. Kosztá asszony, tessék! Grazie, Presidente. Eh, credo che sia molto significativo che... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséggel bír az, hogy ez a 12 tagállam ezt a kezdeményezést elindította, és hogy még a tanácsban is többséget sikerült megszerezni. Van itt egy joghézag, amely valóban óriási. És itt most nem csak az európai nőkről beszélek, de hát elsősorban ugye most ők esnek ennek a hatája alá. De én szeretnék minden potenciális áldozatról beszélni, a kiskorú áldozatokról, és róluk még nem sokat hallhatunk, de ide tartozik szintén, úgy vélem, a kiskorúak védelme is. Egyetértek azzal, amit Romero képviselő asszony elmondott. Ő azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a politikai érdekek játszanak főszerepet, és hogy jó lenne, hogy a parlament nem esne a politikai csatározások túlszául itt a bizottság és a tanács közötti csatározások között ne veszten el a parlament. Mi itt egy nagyon fontos célt szeretnénk elérni a parlamentben, és az a kötelezettségünk, az a kötelességünk képviselőként, hogy eleget tegyünk a jogalkotási feladatunknak természetesen a Lisszaboni szerződés által megteremtett új hatásköröket is figyelembe fogjuk venni. A, az emberi, az alapvető jogokhoz hozzátartozik a biztonsághoz való jog, a szabad mozgáshoz való jog, a nők védelemhez való joga, a, az emberkereskedelem is egy olyan terület, amely ide tartozik, és éppen ezért jó lenne, hogyha átfogó védelmet tudnánk nyújtani. És úgy gondolom, hogy a 82-es cikk cikket tágan kellene értelmeznünk. Tudjuk, hogy a tagállamok többsége vagy leg, majdnem a, minden tagállamban a büntetőjog van érvényben, néhány tagállamban polgári jogi eljárást van, az ilyen erőszak maga után, de hogyha ilyen javaslat születik, és nem tudom, kérném a választ a bizottságtól, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a cikket valamiképpen másképpen értelmezzük. Legalábbis a az illetékes hatóságra vonatkozóan, hiszen itt nagyon nehéz elérni a harmonizációt, és itt nem is arról van szó, hogy az egyes jogi rendszereket harmonizáljuk, hanem arról van szó, hogy a már meghozott határozatokat, ítéleteket kölcsönösen mindenhol ismerjék el. Természetesen különböző bíróságok, bírák is meghozhatják ezeket a határozatokat, ítéleteket, mindegy, hogy büntetőjogi, polgári jogi határozatról van szó, de hogyha egyszer már érvényben van, akkor el kell ismerni ezt a határozatot mindenhol. Ez lenne a mi fő célunk. Különben a védelem nem lesz kiegyensúlyozott. Tehát ez lenne a kérdésem a bizottsághoz, ugyanakkor ez felszólítás is részünkről a bizottság felé és hát ez a mi kötelezettségünk, ez a mi kötelességünk, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. A Lisszaboni szerződés teremtette új helyzet tükrében foglalkoznunk kell ezzel, és itt ugye rögtön két szakbizottság, a Nőjogi és az Állampolgári Jogi Bizottság is együttműködik ebben a kérdésben. És ami a kolléga, a néppárti kolléga kérdését illeti, ugye ő felvetette, hogy a jogi szolgálathoz kellene fordulnunk. Én azt gondolom, először a két szakbizottságnak kellene megvitatni ezt a kérdést, és aztán kellene dönteniük a további eljárás menetéről. Természetesen maximális védelmet kívánunk az áldozatoknak nyújtani. Úgy gondolom, hogy ebben mindannyian egyetértünk. De talán jobb lenne, és a múltban is ez már bevált, jobb lenne, hogyha kicsit a jogi részletektől eltekintve messzebbre tekintünk, és a lényeget tartsuk szem előtt, és akkor tudjuk az áldozatokat igazán védeni. Köszönöm szépen. Eh, elnök asszony, eh, volt egy tanárom az egyetemen jogétmén, aki azt mondta, hogy az jó tanár azt mondja, hogy a jó szakember, aki megtalálja a dilemmát, és megtalálja a jogi megoldást. Először az a kérdés, hogy akarjuk ez nőket védeni, és a férfiakat, és ha igen, remélem, hogy igen a válasz, mivel emberjoggal foglalkozom, és az utóbbi 15 évben nők elleni erőszakkal foglalkozom, ha válasz igen, akkor meg kell találni a jó megoldást ezt a kérdést ki kell venni a büntető jogi szimpla együttműködésből. Nem, ez egy emberjogi kérdés. Nem imádom az Lisszabon szerződést, de ha már megvan, és új módon közelítjük meg az emberi jogokat, akkor használjuk ki kreatívan a túlélők és az áldozatok érdekében, és egy technikai kérdésem következne. Az egyik alapja a javaslatnak az, hogy az áldozatok, potenciális áldozatok, túlélők ugyanolyan védelmet élvezzenek, mint saját hazájukban hogy lehetséges technikai olyan esetekben, például Svensson asszony, a FAM szakbizottság elnöke forradalmian mesélte a saját tapasztalatait az erőszakról, és mondta, hogy elektronikus monitoring rendszer van Svédországban, de Magyarországon például a a családi erőszak áldozatának esetében nincsen ilyen, és hogy az ilyen vitát ne egy ilyen technikai kérdéssel fejezzünk be. Szeretnék az ülés végén virágot adni Svensson asszonynak az összes nő nevében, aki erőszak áldozata akivel ön megosztotta a saját történetét, sikertörténetét. Ez bátorságot ad az erőszak áldozatainak túlélének. Át fogom adni az ülés végén a virágot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tényleg szívből köszönöm. Janakudakis asszonyi a szó, tessék. Köszönöm szépen. Azt hiszem, minden egyetértünk abban, hogy ez szükséges. Eh, ahogy a eh, tanács mondta, óriási szükség van erre. Eh, az első lépés meg kell tenni, csak hát meg kell bizonyosan felről, hogy ez működik mindannyian próbáljuk megakadályozni az erőszakot, csak hogy véleményeltérés van abban, hogy jogilag hogy állunk, ezt tisztázni kell. Sok területről nem esett szó. De először jogilag kell megtudni, hogy ez jogi kérdés, vagy polgárjogi kérdése a nőket nem szabad a biztonság hamis illúziójában ringatni, mert az csak rosszat tenne nekik. Miért sietünk annyira, hogyha ennyi terület van, amelyen még folyik a vita? Miért sietünk ennyire? Hadd kérdezzem meg. Megfelelően kell ezzel bánni, hogy meg tudjuk oldani egyszer s mindenkorra Eh, ez eh, polgári ügy is, jogi ügy is. Eh, a hatája kire tegyet ki? A nőkre, mindenkire, a gyerekeket, a férfiakat is védeni kell. Ez számukra is probléma. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság és a tanács megegyezne, és nem fenyegetné egymást. Ez szinte gyerekes. Tehát ezt kellene tisztázni, a gyengeségeket, és utána lehet erős jogszabályt erre felépíteni. Addig nem. Addig várjunk. Elnök asszony, Gomez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ö, teljes mértékben támogatom, hogy lépjünk tovább, nem tudom elfogadni, hogy álljunk le. Hogyha a bizottságnak komoly ellen érve van, akkor kérem fejtse ki, hiszen megkülönböztetés a polgár és eljárás között. Szerintem nem elég, hogy ez indokolja, hogy ne lépjünk előrébb. Egy, a brit kormány erre adott egy választ erre a javaslatra, és ebből arra következtetek, nem következtetek arra, hogy a polgári ügyek ne válhatnának büntető ügyekké. Ez az egyszerű tény, hogy polgári és büntető ügyek is vannak, nem szabad megakadályozzon bennünket abban, hogy előre lépjünk, ha más is a jogrendszerünk. Ezen túl szeretném megkérni a tanácsot, hogy világosítson fel van vele kapcsolatban. Több képviselő is feltette a nők védelmének a kérdését, akik nem jellegű erőszak áldozatai, de nem csak a férfi, nem csak a nőkről van szó, hanem bárkit meg kell védeni, aki erre rászorul, és akit egy bíróság határozatban erre méltónak ítélt férfi, nő, gyerek nem csak nem erőszak áldozatai, hanem bűncselekmény tanúi is. Például azok, akik figyelmeztetnek korrupciós ügyekre, szeretnék a tanácstól megerősítést ezzel kapcsolatban. Elnök. Nagyon röviden Páranova asszony. Igen, nagyon röviden fogok szólni. Amikor egy férfi megver egy férfit, az büntető jogi kérdés. Amikor egy férfi megver egy nőt, az jogi kérdés. Mi a ö, ö, különbség? Ez is emberjogi kérdés. Ugyanolyan szabályok kellenek, hogyha a cégeket védik egyik és másik országban, akkor a testünket is védeni kell. Köszönöm szépen. Ja, velit leszem, vi har Nagyon sajnálom, de már nagyon kevés időnk van. Egy percet kap a tanács, egy percet a bizottság, egyet pedig a jelentéstevő. Először is a tanács. Nagyon röviden. Amit a bizottság javasol, az azzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy itt két eszközre van szó, egy polgári jogi és egy büntetőjogi eszköz. De hát ez lehetetlen két ilyen eszköz, hiszen ezzel azt mondjuk az áldozatoknak, hogy, hogy hogyha mondjuk egy büntetőjogi határozattal utaznak egy másik országba, és ott mondjuk más a rendszer, akkor mit tesznek? Az emberek szabadon szeretnének ide-oda utazni az egyes országok között, akár polgári jogi, akár büntetőjogi rendszerben ítélkeznek az adott bűncselekményről az egyes országokban. Hogy mondhatnánk azt egy áldozatnak, hogyha Németországba, Ausztriába utaznak, akkor érvényes a határoz, de ha Spanyolországba, akkor nem. Éppen ezért szükségünk van egy olyan eszközre, amely mindkét területet lefed. A spanyol soros elnökségnek nagyon fontos volt ez a javaslat. A legutóbbi bizottság pedig, az előző bizottság egyet is értett, és a háborúzás, a csatározás nem a tanács indította el, a bizottságon belül alakult ki ez a hatalmi harc. Innen indult ez az egész. A soros elnökség mindent megtett azért, hogy figyelembe vegye a bizottság álláspontját a legutóbbi tervezetig, és mi mindig végig figyelembe vettük ezt a jogalap esetében is. De a bizottság egy tapotat sem mozdult, a tanács viszont minden tőle tehetőt megtett az együttműködés érdekében. Tehát ezt szeretem volna tisztázni. Másodszor minden áldozat van szó. A legtöbb esetben, ez nyilvánvaló, a családi erőszak áldozataira van szó, de mindenféle erőszak áldozatát szeretnénk védeni. Ez 12 tagállam kezdeményezése, és szerencsére most már több mint 12 tagállam támogatja ezt a kezdeményezést, de eredetileg 12 tagállam javasolta ezt a kezdeményezést. És végül szerettem volna még arra is utalni, hogy itt jövőbeli eszközökről van szó, tehát meg kell még vizsgálnunk, hogy mikor lehet ezt a nagy vitát, ezt a sok időt felemésztő vitát lefolytatni. Ez még csak az első lépés, szeretném ezt hangsúlyozni. De hogyha tovább gördül az ügy, akkor természetesen továbbra is együttműködünk önökkel minden másról még később is beszéltünk, amit azonban mindenképpen szeretnénk, az az, hogy vitát folytassuk. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság kapja meg a szót. tehát egy percben. Nagyon rövid lesz. Május 24-én sor kerül egy ülés, ahol a tagállami szakértők is részt vesznek, és megvitatjuk mindezeket a kérdéseket, és nagyon fogunk örülni annak, hogyha a parlament is képviselőt küldi erre az ülésre másodszor pedig ez nem csatározás, nem politikai csatározás. A bizottság már a Lisszaboni szerződés érvénybe lépése előtt és lehetőséget teremtett a tagállami kezdeményezésre és a tanácsi kezdeményezésre. És bárki is kezdeményez, mindenképpen a törvényeknek megfelelően kell ezt tennie. Máskülönben bármiről van szó, kártyavárként fog összeomlani. És az Európai Unió egészét fogja hiteltelené tenni, hogyha nem teszünk eleget a jogi feltételeknek. Természetesen az erőszak, akár kiellen is legyen szó, az emberi jogok megsértését jelenti, de az európai alapjogi kárta ugyanakkor nem rendelkezik a törvényi eszközökről, csak is a Lisszaboni szerződés. Azonban ott különbséget tesznek a polgári jog és a büntetőjog között. Nem én írtam ezeket a rendelkezéseket, én csak ünnepelni tudom és örülni tudok ennek a szerződésnek, de a bizottságnak, mint a szerződések őrének figyelmeztetni kell önöket arra, hogy hiba lenne, ha ezeket összemosnak. Van egy jogi szolgálatunk, tessék figyelembe venni a véleményét. Én bízom a jogi vé- szolgálatom véleményében, és úgy gondolom, hogy ezt a bizalmat ebben a bizalomban osztoznunk kellene. Úgy gondolom, hogy egy megfelelően előkészített, megfelelően megalapozott tervezet, amely megfelelő elemzés és konzultációra támaszkodik, amelyet a parlament és a tanács elfogadott, és amely minden lehetséges alkalmazását lef megfelelő a védelmi határozatnak, akkor ez megfelelő. De hogyha ez nem ki ezeket a feltételeket, akkor ez nem fog működni, és ez nem politikai csatározás kérdése, nem háborúzásra van szó. Szóval nagyon sajnálom, egyáltalán ez a szó felmerült ebben az összefüggésben, ez nagyon is nem idevaló. De ugye van a 82-es cikk, amely bünteti joggal foglalkozik, a 84 a bűncselekmények megelőzéséről van szó, a javaslat ugyanakkor nem felel meg ennek, és a polgári joggal külön cikk foglalkozik. Különböző tagállamokat érintenek ezek, Dánia, Írország, Nagy-Britannia, lehet, hogy az egyik cikk alá nem még a másik a tagállam egy másik alá esne, és ez egy teljesen összetoldozott, foldozott tervezet lenne. Mi nem ilyen jogszabályokat, nem ilyen határozatokat akarunk az áldozatoknak kínálni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Még egyszer megkapja Himelez asszony egy percre a szót, és aztán Romero asszony. Először is Himelez asszony. Nagyon, Nagyon röviden fogom uh, megoldani, mert egy perc nem elég arra, amit szeretnék mondani meghallgattam, amit lehetett, elkezdtünk erről beszélni, mindannyian jelentéstevők, árnyék jelentéstevők, tanács, bizottság, Európai Parlament. El kell gondolkozunk amin, azon, amin, amit hallottunk. Június 4-éig van idő a véleges szöveg kidolgozásáig, hogy a tanács nak sikerül megállapodni, és akkor az ügyet ö, tanulmányozzuk. Ez jó alap lenne, és aztán előkészítjük a magunk módosítóit. Már dolgozom rajta, már egy ideje, de először az alap kell meglegyen. Személy szerint nem ö, szeretnék hamis illúziót adni az áldozatoknak, már elegük van abból, hogy manipulálják őket, nem jó az áldozatokat felhasználni erre. Ez semmire sem vezet. El kell gondolkozni azon, hogy mit hallottunk. Hallgassuk meg mindenki véleményét, minden vélemény tartalmaz józan gondolatot, és a maradék időben nyilván sikerül megfelelő megoldást találni. Romero López asszony. Remélem, hogy a parlament elé kerülő információ meggyőző lesz. Nem először történik meg, hogy a jogi szolgálata a tanácsnak és a bizottságnak nem egyezik meg, nem először kerülnek szembe egymással különböző jogi vélemények vannak. Rendben. Most jön a mi munkánk, a parlamenté. Tanulmányoznunk kell alapvetően a kérdést, és eszmecsere, eszmecsere során meg fognak megtalálni a megoldást. Nyilván van megoldás. Az a célunk, hogy megtaláljuk. Nyilván ez a célunk Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitában. Köszönöm szépen a bizottságnak, a tanácsnak, a Libé szakbizottságnak, mely aktívan részt vett a munkában. Folytatjuk a vitát május 31-én. Május 30-án Libé bizottság szervezi az együttes ülését velünk. Meg vagyok rá győződve, hogy előre fogunk lépni ebben a kérdésben az összes áldozat érdekében. Köszönöm szépen, találkozunk holnap 9 órakor újra megjegyzem, eh, hogy a FAM szakbizottság más teremben ül össze holnap délelőtt. Ne felejtsék hát itt az irataikat.